Chers collègues, est-ce que chacun veut bien prendre euh, euh, place? Kedves kollégák, kérem, hogy foglaljanak helyet. Folytatjuk munkánkat. Mindenek előtt a nevükben szeretném üdvözölni Heinz Becker urat, aki az EPP ö, részéről új tagja a szakbizottságunknak, és egy megüresedett helyet tölt be. Ö, tisztelettel üdvözöljük Önt körünkben. Már is privilégiumban részesült, ugyanis nem minden ugyanan érkezettet ö, tudunk így üdvözölni. 17-es pont a napirendünkön első eszmecsere a bizottsággal egy ciklus során, illetve az európai szociális partnerekkel a munkaidőről szóló irányelvről és annak végrehajtásáról. Sok meghívottunk van, a bizottság is szeretne természetesen hozzászólni, ők is képviselve vannak de az előadónk, akit már előre kijelöltünk, és itt van, a korábbi ciklusban is ő volt az előadó, hogyha kételjeik lennének, kérdezném tőle, hogy szeretne-e bevezetőként pár szót szólni. Nem, majd utána, akkor azonnal meg is adom a szót a bizottságnak. Armindo Silva úrnak aki igazgató. Uh, Madam Chair, um, thank you. Tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen a meghívást. Én a Szociális Ügyi uh, és Befogadási Főigazgatóságról jöttem. Már uh, hosszú idő eltelt, amióta erről a témáról utoljára vitát folytattunk itt a szakbizottságban. Nos, a munkaidő irányelv sarokköve a szociális Európának nagyon magasra teszi a mércét, a dolgozók számára nagyon fontos, maximális heti munkaidőt határoz meg, a pihenőidőket, az éves szabadságolás idejét, elég sok derogáció és rugalmassági rendelkezést tesz lehetővé jogszabályokkal, kollektív szerződéssel, illetve a 48 órás poolból való opt-out-tal lehet más szabályokat alkalmazni a, illetve vannak specifikus szabályozások is, például a közlekedési szektorban. Egyébként nagyon átfogó ez az irányelvi szabályozás. És mint tudják, a parlament és a tanács 2009-ben kudarcot vallott az egyeztetés során, és a bizottság rögtön a 2003 per 88-as irányelv felülvizsgálatát kezdeményezte hármas célral, először is azzal a célral, hogy a munkaidő szabályozást azokhoz a szükségletekhez igazítsa, amelyek az újfajta munkavállalási, munkavégzési módok miatt alakultak ki, újfajta munka vállalói kategóriák miatt, hiszen már több mint 20 éves ez az irányelv. A jogbizonytalanságokat is tisztázni kell, illetve a bírósági joggyakorlat miatt is bizonyos részeket módosítani kell. illetve egyes tagállamokban, egyes ágazatokban konkrét problémák merültek fel. 2010 márciusában kezdődött a felvizsgálat, a második konzultációra tavaly decemberben került sor. Megkérdeztük a szociális partnereket konkrét opciókról a felülvizsgálat vonatkozásában és ugyanakkor széleskörű dokumentumokat tettünk közzé az irányelv szociális és gazdasági hatásairól, valamint arról, hogy az irányelvet mennyiben hajtják végre. Tehát egy végrehajtási jelentést tettünk közzé, valamint egy külső szakértő által készített tanulmányt és a szociális partnerek véleményét és megkérdezte a szakértő, minden érintettől ugyanazokat kérdeztük az irányelv hatásaira vonatkozóan a végrehajtási jelentés azzal zárul, hogy a legtöbb európai dolgozóra vonatkoznak a munkaidő minimális normák, bizonyos országokban nemzeti jogszabályal protektív szabályokat fogadtak el, amelyek magasabb szintűek az európai szabályozásnál is. Ugyanakkor bizonyos problémákat találtunk, tapasztaltunk, és ezek részletesen tárgyalásra kerülnek a jelentésben. Bizonyos munkavállalói csoportokat továbbra sem megfelelően védik a túlóra, a túl hosszú munkaidő ellen, illetve a nem standard munkavégzési időszakok ellen, illetve az európai bírósági ítéleteket sem alkalmazzák mindenhol, például a kórházakban, illetve a tűzoltóságoknál gyorsan és széles terjed az opt-out rendszerre is. 16 tagállam jogszabályának része ez már. Ötben a gazdaság minden szektorában, a többiben pedig konkrét ö, szektorokban, a Szimapieger ítélet nyomán. Végül ö, azt találtuk, hogy ö, nem elég világos bizonyos szabályoknak az alkalmazása, értelmezése az irányelvben. Például az szabadfoglalkozásúak vagy önálló dolgozók meghatározása, a többszörös szerződések, a fizetett éves szabadság és kombinálása a betegszabadsággal és más témák. A szociális partnereknek két opciót mutattunk be a felülvizsgálat kapcsán, vagy egy fókuszált felülvizsgálatot végeznénk a két megoldatlan ügyben, a bíróságítettek nyomán, a munkaidő beszámítása, minden a, a helyzetben, így a kórházaknál, tűzoltóságnál is, illetve a ö, kompenzációs pihenőidő ö, időzítése. Tehát az egyik opció az lenne, hogy az erőfeszítéseket e két téma megoldására összpontosítanánk. Van egy másik alternatíva, ami egy átfogó felülvizsgálat lenne, vagyis e két téma mellett megpróbálnánk korszerűsíteni, adaptálni az egész jelenlegi jogszabályt. Most nem akarok itt mindenre kitérni, csak felsorolnék néhány témát, amit a közleményünkben megemlítettünk. Az opt-out kérdését, illetve az összes monitorozással kapcsolatos problémát, a munkavállalók ellenőrzését, akik több mint átlag 48 órát hajlandók dolgozni hetente, a független dolgozók kérdését, ugye definiálását korszerűbben, a, az újfajta munkavégzési sémák miatt, illetve hogyan lehet jobban összeegyeztetni a munkát és a családi életet, például felvetve hogy a dolgozók kérhetik a munkaidő megváltoztatását, illetve hogyan lehet nagyobb rugalmasságot biztosítani az új munkafeltételek esetében, és a, az átlagos munkaidő számításának referenciaidőszaka megváltoztatásán, illetve mit tegyünk az olyan munkavállalóknak, akik, akiknek több szerződésük is van, bizonyos javaslatokat is tettünk e témákban. és a szociális partnerek elé tártuk ezt az egész anyagot. A konzultáció március 25-én zárult a szociális partnerekkel, még nem áll rendelkezésre a majdnem 50 válasz teljes feldolgozásának értékelése legfontosabb azt jeleznem, hogy a legfontosabb ö, transferzális szociális partnerek ö, egyértelműen ö, felelősnek érzik magukat ö, a megoldásért, vagyis hogy ö, a munkaidő irányelvet adaptáljuk, és ö, késznek mutatkoznak arra, hogy megkezdjük az egyeztetéseket, tárgyalásokat, bár egyelőre nem tudtunk megállapodni, hogy milyen ö, területre terjedjenek ki ezek a tárgyalások pontosan. Általában a szociális partnerek üdvözölték, hogy a bizottság ezeket a dokumentumokat eljutotta hozzájuk, és sokan közülük örülnek neki, hogy elvégeztük ezt az elemzést, bár ö, némi kritikát is kaptunk a közleményünkre. Úgyhogy olyan helyzetben vagyunk most, ahol a szociális partnerek valószínűleg közös álláspontot alakítanak ki, és így megkezdődhetnek majd a tárgyalások, hogyha nekik sikerül megállapodniuk, hogy miről tárgyaljunk, akkor azt várjuk, hogy egy közös nyilatkozatban ezt közlik velünk, és akkor kezdődne egy kilenc hónapos tárgyalási folyamat. Most, hogyha a szociális partnerekkel a megállapodás kialakul, tehát azt várjuk, hogy, hogy akkor ezt a megállapodást majd mi, a bizottság a szerződés 155. cikke alapján a tanácshoz benyújtja, a parlamentet tájékoztatják, de a parlamentnek nincsen ebben hivatalos hatásköre. Tehát pillanatnyilag itt tartunk, a bizottság így látja a felülvizsgálatot. Köszönöm szépen, igazgató úr! És akkor rátérjük a szociális partnerek meghallgatására, és itt van a hozzászólók sorrendje, úgy olvasom föl, ahogy javasoltak. Az első Rebecca Smith Business Europe nevében. Kérem, ne kövesse a bizottság jó rossz példáját, és mennyit? 7 percet kérem, 7 percre korlátozza a hozzászólását. Köszönöm szépen, elnök asszony, a Business Europe nevében szeretnék köszönetet mondani a szakbizottságnak, hogy erről a fontos témáról mi is megnyilatkozhatunk. Természetesen szeretném elmondani, hogy a Business Europe-on belül, akár csak a többi európai szociális partnernél folyik még eh, nálunk is eh, ennek a témának a megvitatása, de azért némi előzetes jelzéseket tennék arról, hogy hogyan látjuk. Közbeszólok hogy megfelelő keretbe tegyük ezt a meghallgatást. Tudjuk nagyon jól, hogy az egész folyamatnak az elején vagyunk még csak, az előadó és a frakciók felelősei úgy gondolják, hogy ö, már megbeszéltük azt a módját, hogy hogyan fogjunk eljárni, megvan már az összkép arról, hogy milyen megközelítések vannak. Egyet értek, belátom, hogy ön ebben a fázisban van, de ön gondolom, hogy tartani kell magát ahhoz a, a, a vitához, amit már elkezdett. Köszönöm szépen, parancsoljon! Igen, igazából csak um, jelezném, jelezni szeretném, hogy miről szól jelenleg nálunk a vita. Tehát hadd mondjuk el, hogy a Business Europe szempontjából miről kell, hogy szóljon a felvizsgált úgy gondoljuk, hogy az irányelv felvizsgálatát az Európai Bíróság által feltett kérdésekre kell ö, leszűkíteni, vagyis ügyeleti idő és fizetett éves szabadság másfelől, ahogy a bizottság már ö, elmondta, ö, szeretném pontosítani, hogy az elnökök tanácsának, ami irányító szervünknek mi azt javasoltuk, hogy kezdődjön meg az egyeztetés a bizottsággal. Most miért gondoljuk azt, hogy a tárgya csak ez lehet a felülvizsgálatnak? Úgy gondoljuk, hogy a, az ügyelet kérdése és az éves fizetett szabadság sürgősen kezelendő kérdése. Tudjuk, hogy a készenléti idő, ügyeleti idő, olyan problémát vet fel a tagállamok számára, amit mindenképpen meg kell oldani. 15 tagállam ellen indítanak különben a bizottság jogsértési eljárást. Az is fontos, hogy mondjuk, hogy nem csak a közszférában, az egészségügyi szférában, hanem a magánszektorban is fontos a készenléti időnek a kezelése, például a informatikában, a zörzővédő szolgálatoknál, a a idős otthonokban, stb. Ami a fizetett éves szabadságot illeti, időnként ez irányelve ellentétes a jelenlegi nemzeti ö, szabályozással, és nagyon sokba kerül az irányelv alkalmazása, például az aktív készenléti időt, hogyha teljes mértékben kifizetik, az nagyon sokba kerül, illetve a 24 órát is nehéz betartani. hosszú távú betegszabadság is problémákat vet fel. Azt is meg kell, hogy említsem, hogy a bírósági ítéletek káros hatással voltak a munkaszervezésre, és a cégek a hatástanulmányukban ezt is megállapították. nem csak a munkáltatók, a munkavállalók számára is fontos kérdés ezeknek a kérdéseknek a megoldása a cégeknél az opt-outot fenn kell tartani szerintünk. Elhangzott, hogy 16 tagállam alkalmazza jelenleg, és a második szakaszban a konzultációs dokumentumban a bizottság erről többször szólt. Számunkra nem reális az, hogy az opt-outot ne alkalmazzák bizonyos szolgáltatásokat, termékeket akkor kell nyújtani, termelni, amikor a fogyasztók igénylik, mert csak bizonyos korlátozott időszakokban ami az eljárást illeti, miért gondoljuk, hogy e, így kell eljárni? Úgy gondoljuk, hogy azért kell erre a két dologra koncentrálni, készenléti idő és fizetett éves szabadság, mert ez a reális, így lehet eredményt elérni, tehát pragmatikus kell, hogy legyen az irányelv felülvizsgálata. Nem gondoljuk, hogy egy széleskörű megközelítéssel megoldást lehetne elérni, ugyanis a tagállamok e, álláspontja nagyon eltér, az EU intézmények nézőpontja is nagyon eltér, meg a szociális partnerek nézőpontja is. Úgy gondoljuk, hogy erre a két dologra kell tehát összpontosítani, mert így tényleg megvalósítható, hogy megállapodásra jussunk. Tehát ezért ragaszkodjunk ehhez a két témához. Konklúzióként természetesen nagyon sok széleskörű témát is felvetettek az első egyeztetési körben. Úgy gondolom, hogy ezekkel nem kellene foglalkozni most a felülvizsgálatkor. Nemzeti szinten kell, hogy a cégek és a szociális partnerek megoldják ezeket. Nem szabad megfelelkezni róla, hogy egy csomó mechanizmus már kialakult a terepen, és nem szabad újabb feltételeket állítani így a cégek még nehezebben tudnák megszervezni a munkavégzést. Jó lenne nemzeti, illetve vállalati szinten tudni intézni ezeket a dolgokat. Ezért azt mondanám, hogy fontos számunkra, nagyon fontos, hogy arra a két kérdésre összpontosítsunk, amit európai szinten meg lehet oldani. Köszönöm. Köszönöm szépen a Európai Szakszereti Konfederáció nevében Madame Wiki Rednek. Thank you very much, and thank you uh, for inviting Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy meghívtak erre a meghallgatásra. Amikor a munkaidő irányelvről beszélünk, azt mondhatjuk, hogy na, már megint. Az etuk alaposan végig gondolta az elmúlt évtizedben, hogy mi is az álláspontja a munkaidő irányával kapcsolatban, és továbbra is ugyanazok a követelményeink. Szerintem nem lesz meglepő, amit mondani fogok, tehát nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy olyan irányelvvel van dolgunk, ami az egészségügyi és munkabiztonsági területen alakult ki, és nemzetközi normákat igyekszik megvalósítani. Az ETUK azon a véleményen van, hogy a bizottság nem vette eléggé figyelembe a szakszervezeti szempontokat, és nem tartotta be kötelezettségét, mi szerint a hatástanulmány konklúzióit figyelembe kellene venni. Tehát hallottuk a bizottságtól, hogy két javaslat van, vagy fókuszált, vagy átfogó felülvizsgálat. Az eltuk számára egyértelmű, hogy a másodikra van szükség átfogó felülvizsgálatra az irányelvnél. A legaggasztóbb javaslatok a bizottság részéről gondolhatják az opt-out fenntartása, a referenciaidőszak meghosszabbítása, illetve a készenléti idő átszámítása. Ami az opt-outot illeti, a bizottság közleményében rámutatott, hogy sok tagállam választja ezt, és nagyon terjed ez a megoldás. A bizottság úgy gondolja, hogy az opt-outot csökkenteni kellene, de hatástanulmányból kiderül, hogy a munkaidő meghosszabbodása az egészség veszélyeztetésével jár. 40 órás munkahét lenne a jó megoldás a munkaegészségügy, munkabiztonság és a családi élettel való kiegyeztethetőség szempontjából. Az ETUK nem változtatta meg véleményét az opt-out-tal kapcsolatban, és szeretnénk, hogyha véget vetnének az opt nak Ami a referencia időszakokat illeti, a bizottság ezt meghosszabbítani javasolja, úgy gondolja, hogy 12 hónapnál hosszabb időszakot is figyelembe lehet venni. A szociális partnerekkel való megállapodás esetén, és 12 hónapig mehet ez, hogyha nem állapodnak meg velük. Hogyha több mint négy hónapos a referenciaidőszak, akkor mindenképpen tárgyalásos megoldásra van szerintünk szükség, és gyakorlatilag ugyanaz a kérdés marad fenn számunkra, hogy milyen ágazatokban lenne szükség hosszabb referenciaidőszakra, erre még nem kaptunk választ. Ami a készenléti időt illeti, a bizottság azt mondja, hogy ez munkaidőnek kell, hogy számítson, de hát láthattuk a bíróság jogából is, hogy ez így kell, hogy legyen, csak különbözőféleképpen lehet számítani a készenléti időt. Az etük abból a, azon a véleményen van, hogy ez nem elfogadható. Minden készenlétben töltött idő munkaidőnek kell, hogy számítson, és így kell ezt kalkulálni. Bizottság egyes javaslatai jó irányba hatnak, de tovább kell javítani őket. Kompenzációs pihenés, munka, családi élet kiegyezése, A hatás tanulmány szerint a pihenőidőt nem lehet elhalasztani, hanem azonnal ki kell adni, és az ETUK ezzel egyetért ekvivalens kell, hogy legyen a pihenőidő, ami a munka és az élet harmóniájáról, harmóniáját illeti semmilyen nemi aspektus nem szerepel itt, Természetesen már minden érvünket elmondtuk, illetve a parlamentre nagyon számítunk e, ezen a területen. Na most, hogyha megvizsgáljuk, hogy most mit javasol a bizottság a második konzultációban, igazából nem látunk semmilyen szakpolitikai változást az eltelt évek ellenére, és nem látunk új javaslatot ami segítene a dolgozóknak Európában. Ezért úgy döntöttünk, és eh, ez az újdonság az ETUK eh, álláspontjában a második konzultációnál, úgy döntöttünk, hogy a szociális partnerekkel tárgyalást kell kezdeni, tehát az ETUK eh, készen áll a tárgyalásokra. De természetesen a következőek a céljaink. Mint mondtuk, átfogó felülvizsgálatot akarunk a munkaidő irányelvről, az opt-outot fokozatosan ki kell vezetni a jövőben, meg akarjuk őrizni a status quo-t a referenciaidőszakoknál, és gondoskodni akarunk, hogy az EasyJ, tehát a bírósági ítéleteket betartatják. Köszönöm a készenét időről. Köszönöm szépen a Kézművesek Európai Egyesületének Lilian Polinski asszonynak parancsoljon. Madam Chair, thank you for this invitation. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, eh, azért jöttünk, hogy eh, a munkaidő fontos témájáról eh, folytassunk vitát. Hadd mondjam el, hogy a kisvállalkozások számára nagyon fontos szabályozás ez, befolyásolja a versenyképességüket, rugalmasságra van szükségünk ahhoz, hogy versenyképesek legyünk. Most belevágnék a vita lényegébe. Úgy gondoljuk, hogy fontos a tárgyalás, ez egy igazi ö, szociális partneri tárgyalási téma, ezért felelősen akarunk hozzáállni a kérdéshez. Nem szeretnénk, hogyha a már is nagyon bonyolult irányelv tovább bonyolódna. Az európai és a nemzeti munkaidőszabályozás már így is elég bonyolult. Szeretnénk olyan megoldásokat találni, amelyek a jobb szabályozás megközelítésnek megfelel, illetve a Think Small First elvnek, hogy kicsiben gondolkodjunk először, hiszen a KKV-k számára ez a megfelelő. A tárgyalási ajánlatunknál három fő tartalmi elemmel kezdenénk, Először is a sürgős prioritásokkal, vagyis az Európai Bírósági ítéletek, joggyakorlat következményeivel a cégek és a dolgozók számára, különösen a készenléti ügyeleti idő, illetve a kompenzációs pihenőidő témájával, a második téma pedig természetesen a betegszabadság és éves fizetett szabadság, amiről a bírósági ítéletek szólnak. A harmadik téma, kicsit vegyes téma, köze van a fókuszált és az átfogó megközelítéshez is. Itt a rugalmasságról és a referenciaidőszakról szeretnék beszélni. Mi úgy gondoljuk, hogy a cégek nem részesülnek azonos bánásmódban, ugye nem minden cégre vonatkoznak a kollektív szerződések, különösen a kicsikre általában nem, és ilyenkor nincs meg a lehetséges 12 hónapos referencia időszak, és a válság után látjuk, hogy mennyire fontos, hogy éves szinten lehessen összesíteni a munkaidőt, újra kell gondolni, hogy a KKV-k is hozzáférésenek a 12 hónapos referencia időhöz, Ami az opting outot illeti, úgy gondoljuk, hogy fontos, hogy fennmaradjon az a lehetőség, hogy az opt-outot alkalmazza valaki, hogyha hosszabb referencia időszak áll fenn, vagy állhat fenn, akkor az automatikusan korlátozná az opt-outot. Tehát ez lenne a megfelelő egyensúly. Ahogy a Business Europe-os kollega mondta, lehetőséget akarunk arra, hogy reálisan meg is tudjunk állapodni a szakszervezetekkel, hogyha meg tudunk tehát, hogyha ebből indulunk ki, és reálisak vagyunk, a sürgős témákat beszéljük meg, akkor, és nem átfogó felülvizsgálatot akarunk, akkor erre van esély. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az a közszolgálati szakszervezetek Európai Szövetsége részéről. Parancsoljon! Köszönöm, köszönöm, hogy meghívtak hadd mondjam el mindenek előtt, hogy a mi álláspontunk nagyon közel áll az ETUK álláspontjához, úgyhogy igyekszem nem megismételni semmit, amit a kolléganő már elmondott, csak néhány konkrétumot mondanék. Először is az opt out kapcsolatban hadd ismételjem meg. A szakszervezetek számára az fontos prioritás, hogy ne legyen egyéni választási lehetőség a munkaegészségügyi, munkabiztonsági opt hogy tényleg ö, ö, méltányos versenyfeltételek legyenek Európában. A irányelvet azért nem alkalmazzák megfelelően, mert a munkáltatók és a tagállamok nem tudják monitorozni az opt-outot. Nincsenek számok, de nem tudunk az opt out vitát folytatni. Az egész jogszabály így kudarcot vallott a bizottság közleménye azt javasolja, hogy a jövőben jobb monitorozás legyen az opt-outnál. Én azt mondom erre, hogy ez ellentétes a jobb szabályozás elvével, és a kis munkáltatók persze örülnének, hogyha szorosan monitoroznának. Ha lenne valami reális képünk arról, hogy hol választották, mi, miben, milyen területen választották, hogy, hogy tényleg önkéntes alapon megy ez, Szóval, hogyha mindez kialakul, akkor viszont óriási bürokrácia lesz. Ami a készenléti időt illeti, a szakszervezetek egyértelműen azt mondják, hogy az Európai Bíróság jogokat hozott létre számunkra, és nem szeretnénk, hogyha ezeket felhigítanák. Egyfajta korszerű megközelítését akarjuk a munkaidőnek minket nem győzött meg az az állítás, hogy a dolgok alapvetően megváltoztak, és ezért nagy változtatásra van szükség az irányában A 24 órás közszolgálat, a nagy a mezőgazdasági mozgások, a 24 órás ipari termelés, mindez már megvolt az irányelv elfogadása előtt. Tehát, ö, nem hiszem, hogy a ö, helyzet annyira megváltozott volna, hogy rugalmasabbá kellene most tenni az irányelvet. Nem, nem hiszünk abban, amit a munkáltatók és a bizottság mond, hogy szükségszerű lenne a teljes átalakítás. A készenléti időnél közszolgáltatásban a legfontosabb a munka és a családélet összeegyeztetése lenne. Az egészségügyben munkafelvételi van. pontosan azért, mert az élettel összeegyeztethetetlen munkaidőben kell dolgozni az embereknek. Tehát mi nem szeretjük az opt-outot, és nem akarjuk, hogy a bírósági ítéleteket felhigítsák. Mi egy modern megközelítést akarunk. A kórházi szektorban nagyon fontos tárgyalást folytathatunk szociális partnerek meg fogják vizsgálni mindezeket a kérdéseket. A LONC jelentése, hatástanulmány nem igazán támasztja alá a bizottság véleményét. Viszont a szakszervezeti érvelést igenis alátámasztja, hogy a korlátozásokat fenn kell tartani, munkaegészségügy, munkabiztonság, páciensi biztonság, illetve a e, munka és a magánélet összeegyeztetése szempontjából. Ha megnézzük, hogy hogyan alakult az opt-out, nos, főleg azokban az országokban, e, tehát ahol használták, ott főleg az egészségügyi szektorban használták. A mm, opt-out használata nem lesz hosszú távon reálisan korlátok közé szorítva, hogyha fennmarad. Köszönöm. Köszönöm. A közszolgálatok és általános érdekű gazdasági szolgáltatás vállalatok nevében András Persson következik. Thank you very much, Chair, for the invitation and giving... Köszönöm szépen elnök asszony, hogy meghívtak, és a CEP nevében én is hozzászólhatok. Szeretném itt a fő pontokat áttekinteni. Az első és a második körben lezajlott konzultációról beszámolni. Nyilvánvaló, hogy a munkaerőpiacon az elmúlt 20 évben alapvető struktúrális változások mentek végbe, viszont a 24 órás szolgáltatások továbbra is fennmaradtak. Az állampolgárok azonban magasabb igényekkel állnak elő. a humán erőforrásokra támaszkodnak a szolgáltatók az egészségügyben, a szociális ellátásban, a mentőszolgálatoknál, készenléti szolgálatoknál, vízügynél, stb. Ez azt jelenti, hogy kiegyensúlyozott megközelítést kell alkalmazni rugalmasan, oly módon, hogy a közszolgáltatások színvonala fennmaradhasson. Nem titok, hogy a köz munkáltatók számára is fontos kérdés a készenléti idő, az ügyeleti idő, ugye a központi szolgáltatásokhoz tűzoltás, egészségügy, oktatás, közlekedés hozzá kell mindig férni az állampolgároknak. Egyensúlyra van szükség a felhasználók igényei és a dolgozók munkaegészsége, munkabiztonsága között. Nagyon fontos rámutatni, hogy a szép üdvözli azt, hogy az Európai Bizottság hangsúlyt helyez a közmunkáltatókra a dokumentumaiban és a konzultáció során. Na most, ami a felülvizsgálatot magát illeti, a konzultáció második köre után készen állunk a tárgyalásokra, a CEP már az első válaszaiban is azt mondta, hogy szektorok közötti módon tárgyalásokon kell megállapodni. Az a véleményünk, hogy az egész munkaerőpiacra vonatkozik ez az irányelv, nem csak egyes ágazatokra. Ami azt illeti, hogy mivel foglalkozzunk a tárgyalások során. Nos, egy új munkaerő irányelv a készenléti időt és a konfederációs pihenőidőt is szabályozni hivatott. Pillanatnyilag belső vita folyik nálunk is, a CEP-nél, hogy mi legyen a következő lépés, és bízunk benne, hogy hamarosan megkezdődhetnek a tárgyalások. Köszönöm elnök asszony! Merci beaucoup, merci à chacun. Köszönöm. Köszönöm Köszönöm. Köszönöm szépen a hozzászólóknak, megadom a szót az előadónak, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a vendégeknek a hozzászólást. Köszönöm, hogy tisztázták, melyik folyamatban, melyik szakaszban tartunk a folyamatnak, és hogyan kellene tovább folytatnunk a munkát. Úgy vélem a magam részéről, hogy a legfontosabb ebben a szakaszban az, hogy biztosítsam őket, arról, hogy a parlament maximálisan betartja a szerződésben előírt folyamatot és eljárást, emiatt nem fogunk módosítani semmit, nem fogjuk módosítani az eljárást, elég nagy konszenzus van ezzel kapcsolatosan a kollégáim között. partnerekkel, hogyha megtalálnánk a megfelelő megoldást, akkor ki lehet jelenteni, hogy a legjobb módon megoldottuk ezt a problémát. Ugyanakkor azokat az álláspontokat, amiket most hallottunk, azokat jobban kellene részletezni. Ugyanis úgy tűnik, hogy egyes hozzászólók maximalista módon közelítenek meg a, témá, közelítenek a témához, ugyanakkor nekünk az a feladatunk, hogy ebben a nagyon fontos kérdésben minden szempontot figyelembe vegyünk. a tapasztalat, amit itt eddig szereztünk, az azt mutatja, hogy bizonyos hibák lett voltak már. Én például rámutatnék arra, hogy egy olyan keretben mozgunk, amelyik minket korlátoz, mégpedig az Európai Uniós szerződés, azok a szerződések, amelyek már megvannak, és itt egy olyan irányelvről van szó, amelyiknek a célját, céljára amelyiknek a céljára nem mutatott rá sem a bizottság, sem a hozzászólók. A célja ennek az irányelvnek a munkavállalók egészsége, ez az igazság, ez a legfontosabb. Nagyon fontos viták vannak most jelenleg is a nukleáris energiáról, de hogyha van egy olyan irányelv itt a házban, amelyik a atomerőművek egészben dolgozók egészségről szól, akkor azzal kell foglalkozni, és nekünk is azzal kell foglalkozni. Tehát különböző olyan célokat kell eh, keresni, amelyek megfelelnek a mandátumnak, és itt a mi esetünkben meg kell találni a megfelelő megoldásokat. Legitim dolgokról van szó, de ebben az esetben a munkavállalók egészsége és biztonsága. Ezt vegyük figyelembe, és ez a legfontosabb. Tehát nem szabad most olyan célkitűzéseket kidolgozni, amelyek másodlagosak lesznek, vagy kiegészítők, de nem olyanok, amelyek a, a, a alapkérdést érintik, a munkavállalók egészsége és biztonsága. A parlament ráadásul nagyon odafigyel egy olyan dologra, ami a történelemben már ott van. Mégpedig, hogy nem szabad elfelejtenünk az, hogy Európa egy létező valóság. Már korábban megvitattuk ezeket a kérdéseket más helyeken is, és egyértelművé vált, hogy Európának van jogosultsága arra, hogy ezt a kérdést európai szinten tisztázza, és ne nemzeti szinten történjen ez a kérdés, oldodjon meg ez a kérdés, mert eh, van jogosultságunk arra, hogy megszabjuk azokat a standardeket, amelyek érintenik az összes munkavállalat. Nem szabad, hogy nemzetállamok, tagállamok olyan szabályokat alkalmazzanak, amelyek alatta vannak az európai szabályoknak. Tehát nekünk egy de szabályt kell alkalmazni, amelyet a tagállamok alkalmaznak, illetve ők még ennél szigorúbbat használhatnak. Amennyiben ezt nem tesszük, akkor kudarcra vagyunk kitélve. Ugyanis, hogyha nem jó törvényeket hozzunk, annyi peres eljárás fog elindulni az Európai Bíróságon, amely láthatóan következményekkel járnak. Amikor a, azok az emberek aláírtak a csatlakozási tárgyalásokat, tudják, megtudták nagyon jól, és tudomásul vették, hogy egy olyan közösségbe eh, léptek, amelyikben vannak minimális szabályok, ahol vannak közös eh, szabályok, és ezeket a szabályokat be kell tartani. Itt vannak közö, ez egy közösség, vannak közösségi szabályok, és ezeket a közösségi szabályokat nem szabad elfelejteni. Elnök asszony, engedje meg, hogy eh, befejezésül elmondjam, hogy mi, akik itt vagyunk, képviselők a parlamentben, tiszteletben tartjuk mindazokat a, a egyezményeket, amelyeket a parlament aláírt, azokat a törvényeket, azokat, amelyek nemzetközi szinten, különböző nemzetközi szervezeteknél írt alá, amelyekhez csatlakoztunk. Én nem vagyok boldog és eh, attól, amit hallottam. Nem, gondolom, hogy jó megoldás, hogy a bírósági kérdésként tekintünk erre a munkaidő kérdése. A bizottság, amelyik a szerződéseknek a, felügyelője, hogy van az, hogy 2003 óta nem tekinti át, nem nézi át ezeket a a szerződéseket, és miért nem tesz semmit azokkal az államokkal szemben, amelyek nem tartják be ezeket a szabályokat. Hallottuk, hogy vannak olyan országok, ahol a munkavállalók hát arra kényszerítették, hogy aláírják az egyéni opt-outot. Azt hallottuk, hogy nagyon sok tagállamban nem tartják be ezeket a szabályokat. És én kérdem a bizottságtól, hogy miért van az, hogy ezek a tagállamok nincsenek bíróság előtt. Mert a bizottságnak ez lenne a feladata. Rámutasson, melyek azok a tagállamok, amelyek eh, sorozatosan megszegtek a szabályokat, és amennyiben többször megszegik a szabályokat, akkor igenis bíróság elé kell vinni őket, és felelősség kell tenni őket a ö, eh, szabályok be nem tartása miatt. Korábban azt mondták, hogy nem viszik bíróság elé az ügyet, mert még tárgyalunk, mert még egy utolsó egyeztetési próbálkozást teszünk, de már nyolc éve, hogy ez tart, és nem tartják be a közösségi szabályokat, és senki nem teszi a dolgát, ami kellene ahhoz, hogy ez a törvény, ez az irányelv működjön. Még egy gondolatot engedjen meg, elnök asszony az optimizmus és a jó szándék keretében nagyon sokszor az intelligencia arra visz minket, hogy legyünk egy kicsit pessimistek. Végighallgattam azt, amit mondtak azok a szervezetek, amelyek KKV-kkal foglalkoznak. Úgy vélem, hogy van egy mozgástér, egy mozgástér, amelyik igen jó ahhoz, hogy észszerű megoldáshoz érünk. Megértem, hogy a vállalkozásoknak szükségük van a rugalmasságra, és több út van arra, hogy ezt a rugalmasságot elérjük. Itt a parlament már dolgozott ezen. Egy nagyon fontos útról van szó. A legtöbb cég számára, ugyanis minden egyes évben kell eh, különböző létszámú eh, munkát, e, munkavállalót alkalmazni. Nem egy ideológiai kérdésről van szó. Európában például, hogyha egy plusz munkanapot vezetünk be, akkor itt eh, nagyon nagy problémák lennének. De miért nem kezdünk el rugalmas módon beszélni erről a plusz munkanapról? Biztos vagyok abban, hogy a parlament tud dolgozni ezen, és tudna egy megoldást adni, és most javasoljuk önöknek ezt, hogy folytassuk ezt, próbáljuk meg az ideológiai maximalizmusokat, és tegyük félre ezeket, és foglalkozunk a, a cégek mindennapi problémáival a, a munkavállalás területén. Ugyanez történik, ami a, ö, ö, folyamatos, hosszú ideig tartó munkavállalók esetén, például a biztonsági öröknél, meg lehet oldani ezt a kérdést meg lehet oldani. Van egy szűkebb keresztmetszeten, át tudunk jutni ezen a szűkebb keresztmetszeten. Biztos vagyok abban, hogy a, hogy akár ágazati szinten is meg lehetne oldani ezeket a kérdéseket. De nem szabad a regol derogációkat egyéni eh, szinten megoldják, mert ebben az esetben nem problémákat oldunk, hanem problémákat hozunk létre. Végezetül elnök asszony. Én úgy gondolom, hogy fölösleges úgy megoldani egy problémát, úgy, hogy visszamegyünk a múltban, amikor az Európai Unió nem létezett, és nem volt mandátuma. Visszamenni az időben, mielőtt irányelvek lettek volna Európában, vagy kétszázaddal ezelőtt, amikor nem voltak meg szakszervezetek sem, és érdekképviseletek sem. Én úgy gondolom, hogy nem így kell eljárni, én úgy gondolom, hogy vannak szabályok, vannak érdekképviseletek, és úgy gondolom, hogy mindenkinek meg kell találnia ebben az egyezmény. Biztos vagyok abban, hogyha ebben az esetben így módon járunk el, akkor a kudarcra vagyunk kítélve, és nem sikerre. Köszönöm szépen! Köszönöm, jelentéstevő úr. Nos, azt szeretném, hogyha a következő felszóló nem beszélne ilyen hosszan. Schröter asszony, majd Obi, Odi úr következik. Igen, természetesen értem, és őszintén meg kell mondanom, hogy értem a jelentéstevő indulatát. Amit a bizottság képviselője előadott, ez egy hatalmas provokáció a parlamenttel és ezen szakbizottsággal szemben, tehát érzelmileg nagyon jól értem Szerkasz úr reakcióját. A bizottság egyetlen alkalommal sem említette beszámolójában a munkahelyi egészségvédelmet, ez lenne pedig a jogi alap. A bizottság egyetlen alkalommal sem említette hogy mi a helyzet a döntéshozatalon ezen a parlamenten belül, és milyen álláspontja van a parlamentnek. A parlament álláspontjával kudarcot vallott a tárgyalások során, de van álláspontunk. És ez a jogalapra is vonatkozik, ez az álláspont, ezen irányában vonatkozásában. A bizottság írásbeli beszámolója után is az a benyomásom, hogy a bizottságban az a felfogás uralkodik, Hogyha sokan átmennek a piros jelzésen, akkor akár a jelzőlempet meg is lehet szüntetni, és a gyalogosokat el is lehet akár ütni. Úgy tűnik, hogy a bizottságnak ez az álláspontja. Minket védett ez, a mun- ez az irányelv munkavállalóként annak érdekében, hogy ne lépjen fel a munkahelyen egészségkárosodás, és különösen az érzékeny területeken, mint például a tűzoltóság vagy az egészségügy, az egészség nagyon fontos probléma. Éppen ezért keret jogszabályra van szükség, ahol az egészségvédelme biztosított, és az opting out pontosan ezen jogszabály tartalmát, lényegét helyeznénk hatályon kívül. Csak azért, mert a tagállamok nem tartják be ezt az irányelvet, nekünk nem kell az irányelv tartalmát, lényegét kétségbe vonni, illetve vannak védő jellegét. Elsősorban azt kell átgondolnunk, hogy ezt a védő jelleget hogyan tudjuk fenntartani, és hogyan tudjuk a jogszabályt úgy alakítani, hogy ez végrehajtható is legyen. De a védő, a védelmi jelleget illetően ez a lényege az irányelvnek, és tanulmányok is megmutatják, hogyha tovább dolgozunk, tehát akár 30 órán keresztül folyamatosan, akkor ennek milyen kihatásai vannak, és Európában bizonyosan nem engedhetjük meg, hogy ezek a kockázatok fel, lássa, fellépjenek, hiszen a nemzetgazdasági kár nagyon magas lenne, éppen ezért megoldást kell találnunk, hogy hogyan sikerül ezt az opting out kérdést lezárni, illetve megszüntetni, mert az is kell, hogy ilyen sokáig létezett, illetve ez önmagában is egy botrány. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Őri Csaba következik, azt nem Thomas mond. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Hát nem állítom azt, hogy optimistább lettem a beszámolókat hallgatva, bizonyos értelemben, ha lehet azt mondani, a szkepszisem még tovább nőtt. Eddig sem volt kevés, de ha minden igaz, akkor e, ezt a fajta összefoglalást arról, hogy mit tudunk, hogy milyen értékek ütköznek itt, hogy milyen érdekek ütköznek ebben a dossziéban, ezt meg nem tudom számolni, hogy hanyatszor végezzük el, és hogy őszinte legyek, szinte semmi újat nem hallottam ehhez képest. Következésképpen fogalmam sincs, hogy mitől lenne sikeresebb ez a mostani menet a, a korábbiakhoz képest, ha csak nem azért, hogy időnként szükségét érezzük azt, hogy látványos és emberbaráti politikai deklarációkat tegyünk. Még azt kell mondanom, hogy még amit a, Business Europe-os kollégától tartottam, még azt tartom a leg, hogy mondjam, előre mutatóbbnak, mert azt mondja, hogy legalább próbáljunk kereskedni, keressünk afelé, hogy mik azok a pontok, ahol van valami esély arra, hogy előbbre lépjünk, legalább akkor vegyük ki azokat ebből a, ebből a megoldhatatlannak látszó gubancból, és akkor ott, ott végezzük el azt, amit el lehet végezni, aztán menjünk tovább, ha, ha tudunk. Én egyetértek Alejandróval abban, és értem az indulatait is ö, ö, ö, e, egyébként, hogy ha már beszélünk róla, akkor jóval részletesebben kell beszélni. Itt van ö, néhány olyan, ö, hogy mondjam, érdekeltség, amely egymásnak ö, feszül. Egyrészt nyilvánvalóan az európai és a tagállami ö, kompetenciák viszonya ebben a vitában nem teljesen világos. Ahhoz, hogy előbbre lépjünk, bizonyos kategóriákban sokkal pontosabb és világosabb munkajogi szabályozásokra lenne szükség. Félszavakban többen említették itt a, a, a függetlenek, a hamis függetlenek, a, az ügyeleti idő, a készenléti idő, a fizetett szabadság, a kompenzált szabadság és egyéb fogalmakat, amelyekre nagyon sokféle egymástól eltérő, sokszor tisztázatlan meghatározások léteznek az Európai Unióban. Nyilván ez egy olyan csomag, ahol, ahol érdemes lenne részletesebben, alaposabban, ha úgy tetszik, összehasonlítható vagy összehasonlító alapon egy kicsit jobban elmélyülni, hogy lássuk, hogy itt mik a feladatok. Ugyanez a helyzet az önfoglalkoztatókkal. Évek óta mondjuk, hogy itt van egy nagy probléma, emberek, akik úgy dolgoznak, mintha munkavállalók lennének, de valójában tulajdonosként jelennek meg, minden kockázatot maguk viselnek, miközben a tényleges befolyásuk a munkavégzésre gyakorlatilag semmi hisz utasítások alapján végzik a munkájukat. Semmit nem jutottunk előbbre, hogy ezt jobban definiáljuk, valamilyen szabályozási keretet adjunk előre, pedig nyilvánvalóan, ha ezt nem oldjuk meg, akkor itt sem fogunk tudni előbbre lépni. Nem véletlen egyébként, hogy a, a készenléti idő, ügyeleti idő, ö, ö, elszámolásának a, a problémái felé sokan erre az ingolványos terepre helyezik át a, a, a probléma nem megoldását, hanem hogy mondjam, ezen az ingolványos terepen próbálják kikerülni azt a dilemmát, ami egyébként ö, ö, föloldhatatlan. Ö, további probléma, ö, és talán változás a korábbi vitákhoz képest, mondom, igazán újat nem látok benne, az az, hogy közben elkötelezte magát az Európai Unió a, ö, ö, nyomatékosabban a flex security, és még nyomatékosabban a rugalmasabb ö, gazdaság és munkaerőpiac mellett. Hosszas vitát folytattunk a 2020-as stratégiáról, és mindannyiszor lelkesen ö, támogattuk azt, hogy bizony, ha versenyképesek akarunk lenni, ha sikeresebbek akarunk lenni, akkor rugalmasabbak akarunk lenni. Aztán, hogy ez mit jelent, arról nem beszéltünk, de most ö, ilyen szempontból csak azt látjuk, hogy nem véletlen az, hogy 16 ország az optautot vezeti be, másik nem tudom én hány ország újabb kreatív ötletekkel fog előállni, hisz, sőt, lényegében abban a biztos tudatban, hogy a saját magunk által elhatározott programot valósítjuk meg, akkor, amikor egyre rugalmasabb és rugalmasabb munkaszervezési és munkaidő tervezési, szabályozási formákat alakítunk ki. És ne felejtsük el, hogy mi persze mondhatunk ö, ö, szép dolgokat, itt össze vagyunk kötve a tagállamokkal, az Európai Tanácssal, kodecíziós eljárásról van szó. Ha 16 ország más felé megy, mint amifelé ö, mi megyünk, hát akkor igen, nehéz elképzelni, hogy hogy lesz ebből valami kézzel fogható eredmény. Én azt gondolom egyébként, hogy ebben a keretben, és azért nem látom azt, hogy ebben a keretben van további tartalék. Mi elmentünk addig, ameddig lehet. Mi képesek voltunk kompromisszumot kötni egymással, a kompromisszum mindenkinek fájt egy kicsit, de ugyanakkor mégis egy kicsit előrelépés volt a jelenlegi helyzethez. Én azt gondolom, hogy ennél többet ebben a pillanatban most sem ö, ö, tudunk mondani, és semmilyen impulzus nem kaptunk ahhoz, hogy ö, ö, el tudjuk képzelni, hogy még tovább lehet ebből a, a, az erőfeszítésből még tovább tudunk lépni és többet kihozni belőle. Tehát csak azt tudom mondani, hogy eh, én még mindig azt látom a leg, megismételve, még mindig azt látom a legértelmesebbnek, ha eh, részben ösztönözzük a tagállamokat és magunkat arra, hogy valamilyen iránymutatásokat munkáljunk ki azokra a szabályozatlan területekre, amelyek eh, mindenféleképpen feltételezik azt, hogy egy kicsit pontosabban gondolkozhassunk a munka és egészségvédelem kérdéséről a munkaidő szabályozás összefüggésében, illetve azt, hogy koncentráljunk arra, ahol van esély az érdekelt felek között valamilyen megállapodásra, és ne próbáljuk még egyszer eljátszani azt, sajnálom, hogy ezt kell mondanom az Európai Szakszati Szövetség képviselőinek, teljesen fölösleges még egyszer eljátszani ugyanazt a, a, a látványos tűzijátékot, aminek látványos ö, ö, ö, kudarca a, a, a vége, hogy megint mindent egy kalapba akarunk terelni, miközben látjuk azt, hogy minimális feltételei nincsenek meg annak, hogy ebben, ebben dőlőre jussunk. Ennek ellenére hasznosnak tartom, hogy beszélünk róla, jó, hogy folyik erről konzultáció, de több kreativitás, nagyobb elkötelezettség, komolyabb elszállás kell ahhoz, hogy ennek gyakorlati haszna vagy gyakorlati értelme is legyen. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Bien. Alors, monsieur... Akkor tehát Thomas Mann, majd Clark úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. amit Venek asszony mondott, az etuk részéről ez egy déjà vu élmény, mindannyian ismerjük már ezt, és kollégáim felszólalása is ugyanebbe az irányba mutattak. Nagyon keveset mozdultak el a dolgok. Ahogyan Szerkasz kolléga is mondta, nyolc éve ugyanazt hallgatjuk, sok ritualizált folyamattal, és mindennek bizonyosan ahhoz van köze, hogy a tagállamoknak nagyon különbözőek a tapasztalataik ezek a téren, erre mindig szívesen hivatkoznak, hogy ez nem közös, nem akarnak közös európai szintet, de a keret megmarad, az egészség és biztonság a munkahelyen, ez a keret. És hogyha ezt működtetni akarjuk, akkor egy lépéssel tovább kell lépnünk. Az ETUK azt mondta, hogy átfogó eldolgozását szorgalmazza ennek az irányelvnek, mások azt mondták, hogy minden maradjon úgy, ahogy eddig. Az opting out esetében fényévekre vagyunk a megoldástól, tehát az opting out szabályozásnak meg kell maradnia, hiszen 16 tagállam ezt betartotta, és talán a jogsértési eljárásra várnak, vagy arra, hogy a Európai Bíróság elé kerüljenek ezek az ügyek, és az opting out a valóságban nem kellene, hogy létezzen, de hogyan lehet azt megszüntetni? Volt, ott voltam a közvetítő eljárásban, Szerkasz kolléga és mások is ott voltak, és megpróbáltunk hidakat építeni, tudjuk, hogy nem egyszerű, San Franciscóban a nagy híd talán elég stabil az örökség, az örökki valóság szemére, de hogyha jön egy cunami, akkor bizonyosan leomlik ez. De bizonyosan nem lehet függő hidakat építeni. Megpróbáltunk tehát elmozdulni, Franciaország még ezt nem tette meg, de én látok esélyt. Vernek úr egy konkrét kérdés. Utalt a gender szempontra, például az egészségügyben, a kórházaknál itt például a betegápolók a nővérek esetében vagy a mentőautókban alig vannak, a mentőautókban alig vannak nők, de asszisztensekként ápolónőkért gyakran sokkal többet tesznek a nők, mint a férfiak. Tehát ön utalt gender szempontra, hogyan is néz ki ez a valóságban, ez az egyik kérdésem. A másik kérdésem pedig, de Szilva úrhoz a bizottság részéről utalt arra, hogy van konzultáció, csak hogy újra meg kell, hogy állapítsam, hogy nagyon sok konzultációs eljárásban, hogyha ezek lezajlottak, a végén azok, akikkel konzultáltak, egyáltalán nem ö, látják viszont az észrevételeiket a végtermékben, a dokumentumban, tehát ez egy áll konzultáció valójában. Hogyan lehet elérni azt, hogy ezek a konzultált felek valóban kiassanak a folyamatra? Tehát mennyire komolyan veszik ezt a konzultációt a bizottság részéről? És ezzel zárnám is az alatt miatt. Szerkasz úr utalt valamire, mégpedig a készenléti időre. Ez, erről is nagyon sokat hallottunk. Ő azt mondta, hogy van egy megoldási lehetőség, hogy azt mondjuk, hogy nem beszélünk opting outról, de utalt arra, hogy ott is van egy esély, hogyha elgazati szinten rugalmasak vagyunk. Ez nem lenne egy lehetőség amit végrehajthatnánk más területeken is, azokban az ágazatokban és régiókban, ahol önállóság van, természetesen a közös keret betartása mellett. Így a rugalmasság elemei is megvalósíthatóak lennének, hogyha a szociális partnereket sikerül a mi oldalunkra állítani. Talán ez egy kiutat jelentene az eddigi békés kijelentésekből, amikkel mindig szembe találtuk magunkat parlamenti képviselőként. Tehát egy lépéssel tovább kell lépni, ezt a szociális párbeszéd során is megtapasztaltuk, talán a több rugalmasságot ezzel az lépéssel meg lehetne-e valósítani, kérdezem Szerkasz kollégától. Clark, puis... Clark úr, és utána madame Szidaleli. President, I'm very interested... Köszönöm, elnök asszony. Nagyon érdekes, hogy a bizottság szavai szerint 16 tagállam továbbra is optautot akar. Ez majdnem blokkoló többséget jelent. Vannak, akik azt mondták, hogy az opt-outot fenn kell tartani, és én egyetértek velük. A az, hogy 15 tagállam így gondolkozik, az nem lehet véletlen. Ezek az országok máshogyan ítélik meg a munkavállalást, a munkaerőpiaci szabályokat, a hagyományaikat nem akarják feladni. A második dolog, elnök asszony, a készenléti idővel, ügyeleti idővel kapcsolatos, nagyon nagy a kihatása az egészségügyi, az orvosi szakmára. Engem egyébként nem annyira aggaszt, hogy most a kamionsofőrök mennyit pihennek. Egyesült Királyságban más országokról nem beszélnék. 700 fiatal orvos ment el a ö, szektorból, ugyanis ö, a munkaidő irányelv miatt nem tudták a megfelelő gyakorlatot elsajátítani, és a szakvizsgát tenni. Nem a gyakorlott orvosokról van szó, hanem azokról a fiatal medikusokról, akik tanulni akartak. Hogy mondhatjuk azt, hogy egészségügyi problémát jelentene, ha többet dolgoznának. 700 jó fiatal orvost vesztettünk el, őket nem lehet csak úgy pótolni, és ez semmiképpen nem lehet hasznos a lakosság egészsége, biztonsága számára. Köszönöm. Karim Adeli asszony, majd Steven Hughes úr. Karim Adeli. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönetet szeretnék mondani a szakszervezeteknek, de én nem értem, hogy miért kellene derogációk. Ez azt jelenti, hogy abban a világban, ahol most élünk, többet kell dolgozni azért, hogy kevesebbet keresni. És ezen kívül még ráadásul rossz egészségügyi körülmények között kell dolgozni. Mit, hogy van ez? A második dolog, egyetértek Szerkesz úrral, szükség van egy minimum szabályozás, tiszteletben kell tartani ezeket az irányelveket, és úgy gondolom, hogy 15 tagállam van, aki nem tartja tiszteletben ezt az irányelvet, úgy vélem, hogy ők teljesen e, e, el vannak rugaszkodva a valóságtól. Meg kell nézni, hogy mit mond a bíróság erre. És szükség van egy határozatra ebben az értelemben. És a számomra egyértelmű, és nagyon e, fontos, hogy kiemeljük, hogy az egészség és a biztonság mm, kell, hogy legyen ennek az irányelvnek a központjában. És nem szabad ettől eltekinteni. Köszönöm szépen. Uh, Monsieur Steven Hughes, puis Monsieur Hughes, majd Christensen úr. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. A szociális partnereknek sok sikert kívánok már a tárgyalások területéről is meg kellene ugye állapodni. Szerintem a rugalmasság kérdésében fontos foglalkozni. Alejandro említette, hogy már egy csomó specifikus derogáció van. A 90-es években részt vettem a munkában, amikor az irányelvet elfogadták először és a tagállamok gondoskodtak arról, hogy olyan rugalmas legyen, amilyen csak lehet, ezért vannak ezek a időszakok, ezért van egy csomó specifikus derogáció, ami eredetileg a 17-es cikkben volt. Thomas Mann is beszélt már a javaslatokról, a referencia időszakot meg hosszabbítani javasoltuk, már a szakszervezetek ezt is kritizálták, de nem volt ez elég a tagállamoknak, többek között az én tagállamom is azt akarta, hogy határtalan rugalmasság érvényesüljön. Sajnos terjed ez a megközelítés a tagállamok között, és ez elvezet a lényeghez, amit mondani akarok, Elizabeth szavaihoz csatlakozva. A bizottság őrködik a szerződéseken. 2003 óta olyan helyzet van, Alejandro és Thomas is említette, hogy a bizottság csak egyedi jogsértési eljárásokat kezdeményezhet egyedi tagállamokkal szemben de Szilva úr esetleg elmondhatná azt is, hogy hol tartanak egyáltalán ezek a bírósági eljárások a jogsértő tagállamokkal szemben. De a brit törvényben van egy ilyen igazságszolgáltatási felülvizsgálati lehetőség, egy köztestület megkérdezheti a bíróságot, hogy a jogot betartják-e. Nincs ilyen az európai jogban, hogy a bíróságtól meg lehetne kérdezni, hogy amikor úgy tűnik, hogy valahol nagyon nem tartják be a munkaegészségügyi munkabiztonsági szabályokat, hogy a bíróság mondja meg, hogy így van-e? ugye itt munkaegészségügyről, munkabiztonságról van szó, és 16 tagállam nem tartja be ezeket az opt-out miatt. Ez, ez, ez, ez, ez teljes abszurdum. A bizottságnak nincs lehetősége eljárás arra, hogy ezt az összeférhetetlenséget a bíróság elé vigye? Christiansen úr, parancsoljon. Formand, og tak til parterne for deres øh, redegørelse. Köszönöm szépen, köszönöm a szociális partnereknek az elképzeléseiket. Kicsit ideges vagyok, mert ez a helyzet zsákutcának tűnik. Ez világlégki legalábbis a különböző felszólalásokból. Mindenképpen paradoxon ez, hiszen a bizottság szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy azok az országok, amelyek a szabályok ellen vétettek, most tulajdonképpen segítséget kapjanak. Tehát nem jobb világot akarunk teremteni azok számára, akik felsőbb plafont szeretnének a munkaidő tekintetében, vagy a munkahelyi biztonságot és védelmet akarják javítani, és ez egy olyan dolog, amit egyszerűen nem tudok megérteni. Hogyha az a helyzet, hogy a szociális partnerek és, par- és a parlament hozzá akar járulni a készeléti idő, a szabadság és a betegszabadság problémájának megoldásához, akkor meg kell mondani, hogy hol kell több mint heti 48 órát dolgozni, hol szükséges ez, és ezt éves szinten is meg lehet vizsgálni. Tehát melyek azok az ágazatok, ahol ilyesmire szükség van, ezt szeretném megtudni. Köszönöm. Uh, Madame Linkovicsuti. Linkovicsuti asszony, parancsoljon. Ninke. Iš tiesų, aš galvoju, kad buvo labai svarbu įtraukti šį klausimą. Köszönöm, elnök asszony, nagyon fontos volt ezzel a témával foglalkozni a mai szakbizottsági ülésen azt vártuk, hogy a tárgyalásokkor némi előrelépés történik a munkaidő irányelvvel kapcsolatban, de hát most hallottuk a szociális partnerek véleményét, tehát hallás vagyok, hogy elmondták a véleményükért. Nagyon eltérnek ezek a vélemények, egyes partnerek egyik irányba, másik, másik irányba gondolkodnak. Nagyon nehéz lesz kompromisszumos megoldást találni mindnyájunkra vonatkoznak ezek a szabályok, mindenkire, aki a 27 tagállam valamelyikében dolgozik. 2004 óta, amikor országom Litvánia csatlakozott az Európai Unióhoz, munkaügyi miniszterként is volt módom dolgozni. Sokat voltam kapcsolatban a szociális partnerekkel Litvániában és minden egyes alkalommal kompromisszumot próbáltunk találni. Nem lehet egyszerűen azt mondani egy dolgozónak, hogy akkor mostantól túlórázzál, hiszen a dolgozó gyengébb helyzetben, kiszolgáltatott helyzetben van, és nem is fog olyan jól dolgozni. A munka erőpiaci változásokat értékelni kell, elemezni kell, hogy milyen a helyzete a munkaerőpiacnak, és a tíz éves célokat miként tudjuk elérni. Nyilván a munkavállalók egészségét, biztonságát akarjuk megvalósítani, ez a fő prioritás, és ez nem alkú alap. Egy másik nagyon fontos téma a szakmai élet és a családi élet összeegyeztetése, a modern munkaerőpiacnak megvannak a specifikumai, és a különböző helyi sajátosságok is. Vannak olyan országok, ahol ö, kevés a munkaerő, vannak olyanok, ahol többlet van belőle, illetve a szociális partnerek helyzete is különbözik. Ö, különbözőképpen tudják ők érvényre juttatni az álláspontjukat, és a munkavállaló számára nagyon fontos, hogy lehetősége nyíljon a munkaidő befolyásolására. Nagyon káros, hogy ilyen sokáig nem sikerült megoldást találni, és továbbra is megoldatlan maradt ez a kérdés. Köszönöm szépen. Két kérdést szeretnék feltenni a vendégeinknek. Az első, értem, hogy önök a szociális partnereknek fognak tárgyalásokat elindulni. Ez azért van, hogy időt nyerjenek? mert én úgy értettem, hogy ennek a tárgyalásnak az értelme a, a szociális partnerek között az nem aktuális, de úgy gondolom, hogy döntjék el, hogy hogy gondolják, hogy mit akarnak csinálni. A második kérdés. Beszéltünk az iparági megközelítés, a szektoriális megközelítésről, talán ez a megközelítés már nem aktuális. Mi az oka annak, annak, hogy erről lemondtunk. Öt perc késéssel valunk, a bizottság, és majd valószínűleg hozzá akar szólni, úgyhogy kapnak fejenként két és fél percet, három perc, Fordított sorrendben kezdjük. András Persson úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Rövid észrevételek részemről. Köszönöm szépen az összes asszony, a képviselő úrnak, aki észrevételt tett. Néhány dologra szeretnék összpontosítani, alapvetően azokra a témákra, amelyek a készenléti idővel kapcsolatosak, korábban is erről beszéltem, a közmunkáltatók számára ez egy nagyon fontos kérdés, bár más fontos kérdések is vannak. Említésre került, hogy talán lehetne megoldást találni. Számunkra alapvető fontosságú, hogy megoldást találjunk. És mindent meg fogunk tenni ennek érdekében. Persze vannak más témák is, amelyeket megemlíthetnék ami az opt-outot illeti. Mi a benyújtott válaszunkban elmondtuk, hogy mi nem pártoljuk, hogy véget vessenek az opt-outnak, de nagyon szeretnénk, hogy az ügyeleti készenléti idő problémáját megoldják. Lehetőleg az opt-outot is vissza kellene szorítani, hogyha erre van lehetőség. Ezt mondtam korábban is csak nem tudtam kifejteni, kevés volt az idő akkor is. Az első konzultációs válaszunkban is jeleztük, hogy ágazatközi tárgyalásos megoldásban hiszünk, és mi bizakodunk, hogy megkezdődhetnek a tárgyalások. Én nem mondom, hogy könnyű lesz megállapodni. Biztos, hogy nagyon nehéz lesz de várjuk. Legalább próbáljuk meg, és bízunk benne, hogy sikerül. Köszönöm, elnök asszony. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Richard Po úrnak adom meg a szót, parancsoljon. Thank you. Uh... Köszönöm szépen. Néhány konkrétumra reagálnék. Úgy gondolom, hogy úgy tűnik, hogy az irányelv ellenére több mint 20 millió ember dolgozik több mint 48 órát hetente Európában, és ez alapvető veszélykockázat a munkabiztonságra, a munkaegészségre és a család élettel való összeegyeztetésre nézve Esélyegyenlőségi, valamint nemi esélyegyenlőségi probléma is ez. Hogyha ez fennmarad, akkor hiába teszünk pozitív kezdeményezéseket a család élet terén. Ami a készenléti időt illeti, egyetértünk a cep vel úgy gondoljuk, hogyha ezt tudjuk kezelni, az már egy alapvető fontosságú kérdés lesz az opt-out okainak kezelésében. Nagyon sok ország alkalmazza, de nem tudjuk, hogy milyen mértékben. Vannak olyan országok, ahol nagyon korlátozottan használják csak, alkalmazzák csak az opt out és alapvetően itt a készenléti ügyeleti idő a fő terület, ahol alkalmazzák. Jó lenne, hogyha fokozatosan le lehetne építeni az opt -ot. Alapvető fontosságú ez, mert hogy lehet az embernek jó munkabiztonsági, munkaegészségügyi szabályozása, hogyha az gyakorlatilag fakultatív. Köszönöm szépen. Lilian Valoszinski nek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Három kérdés vetődött fel az opt-out kérdéshez, már hozzászóltam. Bizonyára mód van arra, hogy csökkentsük az opt-out felhasználását, természetesen a felügyelet, illetve a a készenléti idő függvényében, de úgy gondolom, hogy nem kollektív szerződés szinten, hanem nemzeti törvényhozás szintjén. Szerkász úr említette eh, a másik kérdését, hogy az Európai Parlament már korábbi javaslatában a munkaidőnek a felügyeletét, illetve ellenőrzését akarja, és örülünk, hogy támogatják az álláspontunkat. A következő, ami a jogi alapot illeti, jelenti a munkavállalók egészséges biztonsága az alapvető, a kiindulási pont, és mindenképpen ez legyen a központban. Ugyanakkor figyelemben kell venni különböző új fejleményeket a munka területén, a rugalmasság, versenyképesség, ugyanis egy globalizált világban vagyunk utolsó pont, amit Christensen úr vetett fel, melyek azok a munkaterületek, ahol szükség van, hogy több mint 48 óra munkaidőre arról van szó, hogy átlagban mik és milyen időszaki elosztása kerül ez. Ugyanis vannak olyan tevékenységek, ahol a munka egy bizonyos időszakra korlátozódik, tehát úgy gondoljuk, hogy vannak olyan iparágak, ahol szükséges ez a heti 48 órának a kiszámítása. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mm. Köszönöm. Wiki Warnek az asszonynak adom meg a szót. Köszönöm. Ami az ágazati vagy ágazat közi tárgyalás kérdését illeti. Nos, az etuk számára mindig ágazat közi tárgyalás volt a megoldás. Én átfogó felvizsgált mellett vagyunk, hiszen fontos kérdésekről van szó minden európai dolgozó számára. Úgyhogy a a teljes képet szeretnénk vizsgálni. Ami a Manur kérdését illeti, a nemi esélygyűlösségi kérdésre vonatkozóan, nyilván a egyensúlyra törekszünk a férfiak és a nők között, és a, a kárta 15. cikke kötelező erejű most már, amikor elkezdtük a vitát, legutóbb még nem volt az Például, hogyha gyermek születik a családban, akkor a férfiak dolgoznak többet, a nők kevesebbet. Ilyenkor mindig felvetődik a kérdés, hogy ez önkéntes alapon történik-e, hogy a férfiak ilyenkor még többet dolgoznak, a nők pedig kevesebbet ami a időszakokat illeti, szerintem a munkáltatók még mindig nem magyaráztak el pontosan, hogy hol és miért van szükség hosszabbításra az irányelv, jelenlegi formájában is rugalmasságot tartalmaz, a kollektív szerződés megkötésének lehetősége megvan, azokban az ágazatokban, ahol szükség van rá, ilyent kell kötni. Merci, madame. Köszönöm. Rebecca Smith következik. Thank you and thank you to members of the committee for your questions and comments. Um... Köszönöm szépen, köszönöm a kérdéseket a szakbizottságnak. Teljesen egyetértünk az irányelvnek az a célja, hogy a munkavállalók egészségét, biztonságát megőrizzük. A mikrofon nagyon messze van, a tolmácsok nem hallják jól. Természetesen a Business Europe számára a rugalmasság, ami benne van az irányelvben, benne kell, hogy maradjon, így lehet csak jól alkalmazni. Azt a kérdést is felvetették, Nyilvánvalóan voltak meg kísérletek az irányelv felülvizsgálatára, és a készenléti idő újra szabályozására, a fizetett szabadság kezelésére bizottság miért nem tett lépéseket a, a felvizsgálatnál, pedig nyilvánvalóan csak ezekkel szabad foglalkozni, ne bonyolítsuk a képet. azt hiszem, hogy Szerkász úr mondta, fontos, hogy megoldjuk a problémákat, és ne újakat teremtsünk, ebben teljesen egyetértünk a széles körű felülvizsgálat azzal a kockázattal jár, hogy a szociális partnerek cégek által nemzeti szinten megkötött, kialakított jó megoldások, mechanizmusok a nagyon specifikus ágazati kérdésekben, például független dolgozók, munka, család, egyensúly felborulnának. Nagyon jó mechanizmusok alakultak ugyanis ki a dolgozók és a vállalatok között arra is rámutattak, hogy hidat kell építeni. Mi a Business Europe részéről készen állunk a sürgős kérdések megoldására, ami a menetrendet illeti, elnök asszony, sajnos erre nem tudok válaszolni pillanatnyilag. Azt is kérdezte az elnök asszony, hogy most miért hajlandó a Business Europe tárgyalni az első konzultációs körben sem csuktuk be az ajtót a tárgyalás előtt. mi kollega is mondta, hogy a szociális partnerekre tartozik ez a kérdés, és meg kell próbálnunk ezekre a sürgős, égető kérdésekre megoldást találni. Készenléti idő, fizetett éves szabadság, köszönöm. Köszönöm. Megadom a szót a bizottság igazgatójának, Álmindó Szilva úrnak. Um, Köszönöm szépen, elnök asszony. Manul kérdésére válaszolnék először, hogy mennyire gondoljuk komolyan a szociális partnerekkel való konzultációt több opciót soroltunk fel a közleményünkben, hogyha a szociális partnerek készszerű többsége alapvetően a két fél megállapodik, akkor a bizottság biztos, hogy saját opcióként fogja ezt beterjeszteni. A gond az, hogy nagyon nehéz közöttük megállapodást létrehozni. A célunk természetesen nem csak az, hogy közböső megoldást, középutat találjunk, világos rendelkezéseket is szeretnénk hozni, és gondoskodni arról, hogy végrehajtható legyen a szabályozás. És olyan a helyzet, hogy a konzultációra vitt legtöbb kérdésben eltérnek a szociális partneri vélemények, de komolyan gondoljuk a konzultációt és a konklúziókat, bevesszük a hatástanulmányba, és ennek alapján teszünk jogi javaslatot. Eddig még pontosítanám, semmilyen hatástanulmányt nem tettünk közé, egy külső szakértő tanulmányát tettük közé, a hatástanulmányt még el kell végeznünk. A bizottság csak ezután tud jogszabályt javasolni, ami a jogsértési eljárásokat illeti, mivel egyértelmű, hogy a az irányelv nem kerül felülvizsgálatra, elkezdtük a tagállamok elleni jogsértési eljárásokat. 34 különböző eljárás van folyamatban, ugye figyelmeztetés, indoklással ellátott vélemény, stb. Van olyan is, ami a bíróságig ítéletig jutott ez az a közösségi jogszabály, amelyben a legtöbb jogsértési eljárás indult. Egyes tagállamok felül is vizsgálták a nemzeti jogszabályokat, ezért nem kellett a bírósághoz eljutni. Például a kompenzációs egészségügyi szabályok, illetve a fiatal orvosok, orvostanhallgatók, gyakornokok munkaidejével, elindult a folyamat, a tagállamok megváltoztatták a szabályozásukat, az eljárás következtében egyértelműen nagyon aktívan fellépünk. Hughes úr nehéz kérdést tett fel, a bizottság tesztért nem fordulhat a bírósághoz. Amikor a bizottság meg van győződve róla, hogy a tagállam megsérti a kártát, akkor a bírósághoz fordulunk jogsértési eljárással. Akármelyik állampolgár, akármelyik civil szervezet megteheti ezt, de az irányelv 22. cikke alapján az opt-out lehetséges. Kérdés az, hogy a kárta 31. cikkével mennyiben összeegyeztethető az opt-out de a kárta megsértése alapján, nem az irányel megsértése alapján fordulunk a bírósághoz. Rendben van, köszönöm szépen ezt az első eszmecserét. Értem, hogy a munka, ami következik, az kemény lesz. A, a szociális partnereknek a legnagyobb sikert szeretnék kívánni, mert óriási munka áll előttük, abban a reményben, hogy egy a lehető legjobb megállapodásra tudunk jutni, legyenek biztosak abban, hogy a parlamenti képviselők mindenképpen foglalkozni fognak ezzel a dossziéval. Lezárom tehát ezt a napirendi pontot, és most itt van Bronisz de Rossza úr vélemény az általános érdekű szociális szolgáltatások jövője, meg is adom önnek a szót. Parancsoljon! Uh, thank you very much. Um, the rapid clearance of uh, people catching. Nos tehát, várjuk meg, amíg uh, a távozni kívánók elhagyják a termet. Ez a jelentés az általános érdekű szociális szolgáltatásokkal foglalkozik. Tehát azzal kell foglalkozni a jelentésnek, hogy hogyan fejlődnek majd ezek a szolgáltatások. A szerződés értelmében ezen a területen tiszteletben kell tartani a szubszidiaritást, tehát ez a terület elsősorban a tagállamok hatáskörébe tartozik, hogy meghatározzák ezeket a szociál, általános értékű szociális szolgáltatásokat, illetve az általános érdekű szolgáltatásokat. Nos, az általános érdekű szociális szolgáltatások jövőjét illetően mindenképpen figyelembe kell vennünk a szolgáltatás nyújtók és szolgáltatás, szolgáltatást igénybe vevők eddig kifejezett aggodalmait. Egy konzultációt indítottunk az érdekelt felekkel, amikor ö, elindítottuk ennek a jelentésnek az elkészítését. El kell ismernünk, hogy az általános érdekű szolgáltatások a tagállamok definíciója értelmében valóban közérdekű szolgáltatások. Az európai jogszabály pedig, amely némileg kétértelmű, olyan gazd gazdasági szolgáltatásokat is általános érdekű szociális szolgáltatásnak minősít, amelyek lehetnek akár gazdasági, akár nem gazdasági jellegű szolgáltatások. A tagállamok különböző módon nyújthatják az általános érdekű szociális szolgáltatásokat. Mindezt az európai szerződések és európai jogszabályok tiszteletben tartásával kell megtenniük. Ez tehát egy meglehetősen komplikált ágazat. A jelentésben én gazdasági válság névvel foglalom össze azt a nyomást, amely ezekre a szolgáltatásokra nehezedik, új helyzet alakult tehát ki, azóta is, mióta a Lisszaboni szerződés hatályba lépett, és ebben szerepel a 14-es cikk, amely nagyon világosan meghatározza a tagállamok felelősségét ezen a területen. A 20-as jegyzőkönyv, valamint a 26-os jegyzőkönyv ugyanezt teszi. Ebben a helyzetben az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság megállapodott, hogy teljessé kell tennünk az egységes piacot. Vita zajlik a közbeszerzésekkel kapcsolatos kérdésekről és az elemi támogatások kérdéséről is. Tehát vannak elmozdulások ezen a területen. Mi itt most az általános érdekű szociális szolgáltatásokkal foglalkozunk, és ennek keretében kell azonosítanunk az ilyen fajta szolgáltatások nyújtásában fellépő problémákat akkor, amikor az európai jogszabályok talán sokak szemében mm, befolyásolják ezen szolgáltatások nyújtásának módját. A 36 bekezdés és 4 preambulum, 37 bekezdés és 4 preambulum bekezdés szerepel az én jelentésemben. Rengeteg módosító érkezett 185 ez a jelentéshez, amelyeket nagyon nehéz beépíteni a jelentésbe oly módon, hogy egy olvasható és világos jelentés alakuljon ki. Nem lehet ugyanis minden kívánalmat érvényesíteni, és így módon egy olyan jelentést létrehozni, amely egy karácsonyfához hasonlít, ahol nem világos már a jelentés tartalma. Nem elég tehát csupán azon vita észrevételeire támaszkodni, amely júniusban indult. Vannak olyan bekezdések, amelyek elfogadhatóak, mert a valóságot tükrözik. Vannak olyan kívánalmak, amelyek bizonyos bekezdéseket törölnének ebből a szövegből, Természetesen én szívesen meghallgatom ezen kollégák észrevételeit, akik egyes bekezdéseket törölni kívánnak a szövegből, szeretném megismerni aggodalmaikat. Én nem csupán a saját politikai szemléletmódomat kívántam érvényesíteni ezzel a témával kapcsolatban, szerintem egy keret irányelvre van szükség, egy keret szabályozásra a 14-es cikk értelmében nem egy specifikus szabályozást kell, kell javasolni az általános érdekű szociális szolgáltatások körében csupán, hanem az általános érdekű szolgáltatásokkal is foglalkoznunk kell. Én csak a problematikusabb területeket kívántam felölelni ebben a jelentésben annak érdekében, hogy a felmerülő problémákat úgy lehessen megoldani, hogy jobb szolgáltatásokat lehessen nyújtani, és ezen szolgáltatások minőségét, magas minőségét is garantálni lehessen. Azok számára is, akik ezen szolgáltatásokat nyújtják, és ezek az első észrevételek, amelyeket szeretem volna megosztani önökkel. Egy széles körű egyetértést szeretnék elérni a lényegi kérdést illetően a jelentésemben. A másik dolog, hogy vannak olyan módosítók, amelyek kiegészítésekre irányulnak. Nem szeretnék most a 285 módosító valamennyi összességére egyenként kitérni, hiszen a jövő héten találkozom majd a kollégákkal, és megpróbálok majd kompromisszumokat kialakítani ezen módosítókat, illetően tehát vannak olyan kiegészítésre irányuló javaslatok, amelyeket el tudok fogadni, mások pedig egy más megfogalmazást javasolnak az én szöveg változatomhoz képest, javítanak az én megfogalmazásmódomon. Kész vagyok ezeket elfogadni, legalábbis részben. Szeretnék magyarázatot kérni egyes módosítók szerzőitől, például az egyik szerző az általános érdekű szociális szolgáltatások jelentőségére való hivatkozást törölni a KKV-k vonatkozásában. Nos, a Business Europe képviselő is elmondta, hogy ezek a szolgáltatások nagyon fontosak az ő munkájuk számára, és én ezt beillesztettem a jelentésbe. Van, aki ennek a bekezdésnek a törlését javasolja. Szeretném megkérdezni a módosító szerzőjétől, hogy milyen aggodalma merült fel ezzel kapcsolatban. Talán más nézőpontból indult ki, és ezért közvetlenül szeretném megkeresni őt, hogy tisztázzam ezt a kérdést. Vannak más módosítók amelyeket elben el tudok fogadni, még akkor is, hogyha megfogalmazásuk nem tetszik nekem annyira. De erről is négy szem közt tudunk majd eszmét cserélni, illetve kompromisszumos módosítókat lehet majd kialakítani. Az egyik téma, ami nagyon sok módosító tárgya volt, és törlések tárgya is, ez az az elképzelés volt, hogy jöjjön létre az érintettek munkacsoportja, egy magas szintű munkacsoport. Básztos képviselőnek szeretnék köszönetet mondani ezért a javaslatért, illetve a megfigyelőközpont alternatív javaslatának felvetéséért. Nekem nem a név, az elnevezés fontos, én munkacsoportot mondtam, ez dinamikusabbnak tűnik számomra, a megfigyelő központ talán nem annyira dinamikus, de csak egy elnyalati kérdés, nem ez a legfontosabb. Az a fontos, hogy attól, ahogy, ahol most tartunk a vitában, hogyan lehet elérni azt, hogy konkrét előrehaladásokat érjünk el a tagállamokkal és a polgárokkal a A Szociális Védelmi Bizottság új elnökének mai javaslatát követően ők egyébként csak egy konzultatív szervet jelentenek, csak 27 tagállamot képviselnek és a bizottságot, tehát ők nem politikai szerv. Ezt világosan elmondták ma délelőtt. Ezt csak azt mondták, hogy egy megfigyelő központra lenne szükség, vagy egy munkacsoportra, tehát egy politikai jellegű szervre, hogy egyetértésre lehessen jutni, és a változtatást lehessen szorgalmazni. Ez az említett szerv, amiről beszéltem, ez nem képes erre, talán képes a megfigyelő központ vagy munkacsoport szerepkörét ellátni, hiszen nagyon fontos munkát végzett az általános érdekű szociális szolgáltatásokkal kapcsolatosan. Azt hiszem azonban, hogy az előttünk lévő feladat azonban más jellegű, tehát ennyit szerettem volna módosítókkal elmondani, remélve, hogy egy héten vagy tíz napon belül már ki tudom dolgozni a kompromisszumos módosítókat, Megnézem majd, hogy hogyan reagálnak erre a módosítók szerzője, az elnyékjelentéstevőkkel is találkozom majd, hogy megnézem, hogy mi a reakciók ezekre a kompromisszumosokra. Négy-öt hét időnk van még arra, hogy erről a jelentésről itt a szakbizottságban vitázzunk, sőt, akár több mint hat hét, még a szavazás előtt, de négy-öt héttel rendelkezésre, hogy konkrét eredményekre jussunk. Köszönöm. Deli, asszony, majd Bastas asszony, parancsának. Köszönöm szépen, ennek asszony, előadó úr. Köszönöm szépen, köszönöm a munkáját. Igaz, hogy ez a vita igen szenvedélyes, ugyanakkor a következményei nagyon kemények nagyon sokat kell gondolkodni egy olyan témában, amelyik nagyon technikai és nagyon politikai egyaránt. A szereplők, akik alkalmazzák, azok eltérőek, különböző jellegűek, gazdasági és szociális jellegűek, úgy vérem, hogy az a feladatunk, hogy egy önkéntes jellegű szöveget dolgozzunk ki. A bizottságnak javasolni kell többet, be kell bizonyítaniuk, hogy valóban elő akarják mozdítani a társadalmi előrelépés és fejlődést. Úgy véltük, hogy korábban jól értettük ezt az üzenetet, úgy véljük, hogy vannak alapelvek, amelyek mindenképpen figyelembe kell venni a kompromisszumokban. Az egyszerűsítés, arányosság és a megkülönböztetés jelentéstevő úr, úgy vélem, hogy az én javaslataimat, amely konstruktív szellemben dolgoztam ki, ezeket be fogja tudni építeni a szövegben, 119 es eh, hívnám fel a figyelmét, aztán 169-es, amelyik eh, a eh, biztonságról szól, a 246-os, amelyik az általános érdekű szociális szolgáltatásokról szól. Köszönöm szépen! Regina Bastos, Bastos asszony, parancsoljon! Köszönöm szépen! elnök asszony. Köszönetet szeretnék mondani de rossz a jelentéstevő úrnak az elvégzett munkáért. A munka nem könnyű, nem egy könnyű téma ez, társadalmi, szociális, gazdasági eh, szempontból, ez egy olyan munka, amit a parlament 2007 óta végzik, a Freire jelentés óta nagyon sok módosítót nyújtottak be ebben a jelentésben, 36 bekezdésből áll ez, és 257 módosítót nyújtottak be. Ez a bizonyítéka annak, hogy egy olyan témáról van szó, amelyik közérdeklődést vált ki, és ahol igenis különböző nézetek vannak. El szeretném mondani, anélküli, hogy itt nagyon belevesznek a részletekben, hogy ez egy olyan téma, amelyek különböző ideológiai és politikai nézetkülönbségekre ad okot. Az ideológia problémája szerepel azoknál a módosítóknál, amelyeket benyújtottunk. Én a néppártnak az árnyék jelentéstevője vagyok, és rögtön megértettem, hogy mi az előadó eh, szándéka. Azaz, hogy elkerülj az ideológiai vitát. Az Európai Parlamentet nem szabad a eh, fogalom meghatározásnál már eh, elvérezni. Amennyiben viszont nem fogadja el a kompromisszumos módosítókat, amennyiben nem akarja a nyitott párbeszédet, amennyiben nagyon sok előítélet lenne, akkor nem tudnánk legyőzni a különbségeinket. Amikor én és a kollégáink a néppárt részéről benyújtottuk a helyettesítő módosítókat, nem akartunk törésvonalat létrehozni, hanem kompromisszumokat akartunk, és eh, szeretném, hogy az előadó úr ekként tekintsen ezekre a módosítókra. Ezek pozitív hozzájárulások, és el szeretnénk kerülni ezzel, hogy törésvonalakat hozzunk létre az Európai Parlamenten belül egy olyan témában, amelyik szociális, gazdasági érdekeltségű. Egyenlőre alapvető témáról van szó, a kohéziós, szociális, illetve teritoriális kohéziós szempontjából, és ebben az értelemben az általunk benyújtott módosítók, módosítóknak az a célja, hogy elmondjuk, hogy ez számunkra ez a téma tagállami kompetencia, harmonizációnak van értelme, a problémánk az, hogy az általános érdekű szociális szolgáltatások továbbra is hozzáférhetőek legyenek, legyen hatékony, megfelelően kezeljék a forrásokat, úgy véljük, hogy szükséges az, hogy folyamatosak legyen ezek a szolgáltatások, és legyenek elérhetőek ezek a szolgáltatások. Számunkra ez alapvető probléma. Nagyon régóta beszélünk erről a kérdésről, az érdekelt felekkel. Ezek a szolgáltatások alapvető fontosságúak. És mivel, hogy alapvető fontosságúak, ezeket megfelelő módon kell kezelni. Különösen érzékeny témák ezek. Nem, még nem érkezett el a pillanata annak, hogy európai szinten eh, elmélyítsük ezeknek a szolgáltatásoknak a fogalmát. Szerintem, megismétlem, nagyon fontos a belső piac működése szempontjából is, és a társadalmi gondoskodás szempontjából, hogy megfelelő legyen az általános érdekű szociális szolgáltatások háttere gazdaság és nem gazdasági szempontból. Ezzel egyetértünk az előadóval. A zagályunk az egyelőre, hogy rámutassunk arra, hogy ezek a szolgáltat, ezeket a szolgáltatásokat meg kell határozni megfelelően, úgy, hogy közben közel legyenek és kapcsolatban legyenek a nemzeti, regionális és helyi hatóságokkal. És most rátérek a megfigyelőközpont problémájára, amelyik alternatívaként jelentkezik. Szerintünk a megfigyelőközpont sokkal közelebb áll ahhoz, amit mondott a bizottság, mi az legyen egy kiinduló pont a szavazás után, és úgy véljük, hogy ez majd egy következő szakasz kell, hogy legyen az általános érdekű szolgáltatásoknál nem szükséges, hogy legyen európai szintű megfigyelő központ, ugyanis ezt regionális, helyi szinten kell követni. Az Európai Parlamentben viszont meg kell, hogy kapjuk az adatokat, a bevált gyakorlatokat, annak érdekében, hogy megpróbáljuk a helyes irányban haladni. És ezért mutattuk be ezt az alternatív javaslatot, ami a megfigyelő központ létrehozását illeti. Zárásként de rossz úrnak mondom, hogy rendelkezésre állok, hogy két oldalúan megtárgyaljuk ezeket a kérdéseket. Arra szeretném önt ösztönözni, hogy ne ragadjon le egy-egy álláspontnál, és legyen nyitott a javaslatainkra. Köszönöm szépen, elnök asszony, a türelmét. Aztán Binkevics te asszony. Köszönöm szépen. Elnézést, hogy az árnyék előadónk nincs most itt. Megkért, hogy én helyettesítsem néhány észrevétellel, általános észrevétel. Nyilván a 285 módosító nagy érdeklődést jelez, ugyanakkor politikai nézeteltéréseket is lehet, hogy mivel ismerem az előadót, bízom benne, hogy sikerülni fog neki megállapodásra jutni, illetve megállapodást elérni. Néhány észrevétel az árnyék előadótól. Mindenki egyetért, hogy a szabályokat pontosítani kell, de nyilvánvalóan eltérnek a vélemények abban a tekintetben, hogy hogyan tegyük ezt. A szubszidiaritás elvét próbáljuk összeegyeztetni az EU és a tagállamok felelősségével. Azt is meg kell vizsgálni, hogy jó megoldása a pragmatikus hozzáállásban a jogszabályalkotás. Az első bekezdésnél elég könnyű kompromisszumot találni, definíciók, stb. egyetemleges jelleg, bankszektor, helyi önkormányzatok, stb. Vannak olyan bekezdések, például a hetes, amire több időt kell szállni, profit maximalizálás, a közérdekű szolgáltatás felfogásával szembeállítva, aztán az nyolcasnál pontosításra van szükség, a, a 10 is. A 11-es bekezdés viszont problémásabb lesz. Vannak, akik az EU költségvetésének javítását akarják, vannak, akik nem. A 13-asnál ugyanez a helyzet. Úgy gondolja, hogy 16-osnál kompromisszumot tudunk találni. A kölcsönös társaságok európai elismerésénél a 17-es bekezdés esetében azt mondja az előadó, az árnyék előadó, hogy itt ugye a állami támogatásokról van szó, közbeszerzésről, stb. Itt a bizottság új közleményeit figyelembe kell venni, és a küszöb emeléssel és a közbeszerzési szabályokkal kell foglalkozni a legújabb EU szabályok alapján. A 18-as bekezdésnél szintén tudunk kompromisszumot találni, a gazdasági és nem gazdasági szolgáltatások közötti különbségtétel nem a legfontosabb kérdés, hanem az, hogy hogyan tudnak tényleg magas szintű szolgáltatást nyújtani. Végül pedig a task force-szal kapcsolatban, vagy akárminek hívjuk, meg lehet állapodni a mandátumáról, a célkitűzéseiről, a tagjairól, összetételéről. Hát végeredményben azt mondhatjuk, hogy megvan a lehetősége, hogy módosítsuk, javítsuk a szöveget a módosítókkal, és megtalálhatjuk a kompromisszumokat. Köszönöm, Blinke Csútye asszony. E, Elnök asszony, szeretnék köszönetet mondani de Rosa úrnak nagyon jelentős munkájáért, és sok sikert kívánok neki a kompromisszumok megtalálásában, remélhetőleg sikerrel fog járni. Módosítóim kiegészítik a jelentés egyes bekezdéseit. Nem szeretném ezt a dokumentumot a szociális szolgáltatásokra korlátozni, valamennyi közszolgáltatást bele kellene vonni ebbe a dokumentumba, ami a gazdasági és nem gazdasági jellegű szolgáltatásokat és a belső módszer alkalmazását illeti az EU jogban. Nos, szerintem a bírósági ítéletek nem elegendőek a jogbiztonság megteremtéséhez, és ezen szolgáltatások észszerű szabályozásához sem. Van egy módosítóm, ahol a szociális szolgáltatások módjáról van szó. A szövegkezetén az szerepel, hogy ezek a szolgáltatások specifikus jellegűek, hiszen specifikus igényű ö, személyek részre nyújtják ezeket. Ez az első bekezdés. De a szolgáltatások nyújtói is ö, specifikusak, gyakran karitatív szervezetek, vagy akár önkéntes szervezetek, vagy sok más szervezet vagy egyén felmerülhet ebben az összefüggésben, tehát a szolgáltatás nyújtók specifikus jellege ez ahhoz kapcsolódik, hogy nem a piaci logika érvényesül esetükben, tehát nem profitra törekvő vállalatokról van itt szó. Ezen szolgáltatások nyújtása nem a feltételektől függ, és a szociális szolgáltatásokban dolgozók mindenképpen támogatásra jogosultak, munkafeltételeiket javítani kell, csak így lehet munkerőt vonzani ebbe az ágazatba. A jövőben nagyon nagy lesz az igény az ilyenfajta szolgáltatások iránt a demográfiai változások tükrében. Éppen ezért a jelentést nagyon sok sikert kívánok, hiszen ez egy hatalmas munka. Köszönöm. Thank you very much. Um, well, Köszönöm szépen. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, aki hozzászólt, és mindenkit megnyugtatnék, hogy nagyon szeretném, hogyha meg tudnánk állapodni. Nekem az az elképzelésem, hogy széleskörű konszenzust hozzunk létre a jelentésre. Persze többféleképpen lehet ezt elérni. Lehet úgy, hogy teljesen kiürítjük tartalmától megfosztjuk a dokumentumot, de e, nem ezt szeretném elérni, már az elején leszögezném. A szakbizottság értéket kell, hogy teremtsen ezzel a jelentéssel azok számára, akik a szolgáltatásokat igénybe veszik, nyújtják, a tagállamok, a bizottság használható dokumentumot kell, hogy kapjanak, ez egy saját kezdeményezésű jelentés, persze nem jogalkotási, de azért reméljük, hogy befolyásolja majd a szolgáltatások alakulását az EU-ban. Én nem úgy szoktam eljárni, hogy az asztalra csapok és lezárom a vitát. Én élvezem a vitát. Minden esetre a frakciók között az igazi vitában lehet megállapodást kialakítani itt a szakbizottságban és a parlament szintjén is. Ezért kompromisszumos módosító tervezeteket fogok már elég korán eljutatni mindenkihez, hogy megkereshessenek és tárgyalhassunk, egyeztethessünk. Nem nagyon tudok semmi mást hozzátenni, talán csak annyit, hogy elégedett vagyok a reagálással, a válaszsal, és semmiképpen nem szeretném azt a benyomást kelteni, hogy ezt a jelentést nem lehet majd elfogadni. Igenis, el lehet majd ennek a szakbizottságnak a tagjai összefogva, biztos vagyok benne, hogy még jobb jelentést fognak létrehozni. Mérsékelt munkával engedményeket téve. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elődő úr. Akkor egy hónap van rendelkezésre, hogy ezeket a gyönyörű szép kompromisszumokat megvitatja. 25-en lesz ugyanis a szavazás. Nos, és most jön Kósa úrnak a témája, a fogyatékkal élők mobilitás és integráció, valamint az Európai Fogyatékosságügyi Stratégia 2010-2020. Önnek megadom tehát a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót. Kedves elnök asszony, kedves kollégák! Nekem is ez egy jelentős pillanat. Miért? Mert ugye magam is fogyatékkal élő vagyok és egy olyan jelentést mutatok most be, amit a, ami, ami a fogyatékkal élőkről szól. Most is szeretném megköszönni azt a rengeteg támogatást, amit kaptam, és azokat a kedvező visszajelzéseket, amelyek megerősítették, hogy jó úton járok ezzel a tervezettel. Engedjék meg, hogy néhány mondatban bemutassam a jelentésem és a keretéhez szükséges pontokat. Számomra nagyon fontos alapelv a fenntartható társadalom elérése és az emberek jogi megközelítése. A tagállamoknak nem csak ratifikálni kellene a fogyatékkal érő emberek jogairól szóló ENSZ egyezményt és annak kiegészítő jegyzőkönyvét, hanem indokolt az Európai Ügyi Stratégia és az EU 2020 stratégia összhangba hozása a nemzeti politikával és kialakítása a fogyatékkal élő emberek életminőségének javításának biztosítása érdekében. Számomra nagyon fontos jogalkotási szelet van. Az első a kérdése. A második az európai akadálymentesítés jogszabálycsomag. A harmadik, a hátrányos helyzetű emberek, ugyanúgy, mint társadalmi csoport beillesztésük a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályok figyelembevételével. Most a következő néhány érzékeny pontot szeretnék bemutatni és ezekre rávilágítani, amelyekkel a jelentés foglalkozik, összhangba kell lenni a stratégiával. Hangsúlyozni kell, hogy a jelentés követi az Európai Fogyatékosügyi Stratégia felépítését. Az első az jogi integrációja és a fogyatékkal élő emberek emberi jogainak a létrehozása és ennek biztosítása. Ugye közel 80 millió fogyatékkal élő ember fogyatékos fogyatékkal élő ember foglalkoztatását kell javítani. Az őket érő diszkriminációt csökkenteni kell és megszüntetni. A fogyatékkal élő emberek mobilitása és ennek biztosítása, beleértve a kommunikációs hozzáférést is. Az adatok gyűjtése és az egységes statisztikák létrehozása, az egyenlő esélyek biztosítása, a demográfiai változásokra való felkészülés keretében az akadálymentesítés erősítése. Ez alatt azt értem, hogy az idős emberek számára ugyanolyan fontos lesz az akadálymentesítés. A következő az innováció, a befektetések a fogyatékos emberek számára a jövőben. És nem utolsó sorban a szegények elleni küzdelem keretében a fogyatékkal élők helyzetének javítása. Ugyanis a fogyatékosok között sokkal nagyobb százalékban vannak szegények. Szeretném hangsúlyozni, hogy az Európa Parlament történetében már nagyon sokszor határozottan kiálltak a fogyatékkal élő emberek mellett. Többször is foglalkoztak, határozatokat hoztak ezek, ezek erősítették a, az én anyagomat is, és segítettek a jelentés érvényesítésében. De úgy gondolom, hogy a mostani jelentésben határozottabban, célzottabban és minél előbbi intézkedésekre van szükség. Magam a civilek szervezetét érkezését is várom tehát jelenleg is civil szervezetet vezetek, ezért nagyon fontosnak tartom a civil szervezetek bevonását. A március 30 óta intenzív egyeztetés folytatok a civil szervezetekkel folyamatosan. Folyamatosan kapom a visszajelzéseket és javaslatokat is. És körülön, körülön örülök annak, hogy kiváló kapcsolatom van az árnyék jelentéstevőkkel is. Ők is egyetértenek abban, hogy a civil szervezetek véleményét be kell építeni a jelentésben. Ezt majd javítani és formálni fogja a jelentésemet. Tehát ez alapján bízok abban, hogy a jelentésem június végéig átalakul, bővülni, módosulni fog. És mindenkinek elfogadható lesz majd. És a fogyatékkal élő emberek életét valóban javítani fogja és ebben számítok a képviselőtársaim segítésére, segítségére is. Köszönöm. Merci beaucoup, Madame Blinke. Köszönöm szépen, Blinkevics te asszony következik. Köszönöm szépen. Pranyesér, primáusz. Tisztelt elnök asszony, árnyék előadója vagyok a szocialista frakciónak, és mindenek előtt szeretném elmondani, hogy hálás vagyok ezért a nagyon jól elkészített jelentéstervezetért és a kiváló együttműködésért velünk. Több alkalom is volt ennek a jelentésnek a megbeszélésére. Az előadó jelezte, hogy mennyire fontos, hogy javuljon a fogyatékossággal élő emberek mobilitása, természetesen minden akadályt fel kell számolni a fogyatékossággal élő emberek életében, ahol nagyon fontos ebből a szempontból, és az európai fogyatékossági, strat, fogyatékosság ügyi stratégiát is meg kell valósítani. Néhány észrevételem lenne, ha megengedi. A fő akadály a magas munkanélküliség a fogyatékossággal élő emberek körében. És az egyik oka annak, hogy nem tudnak a munkaerőpiacra bejutni, az, hogy a fogyatékossággal élő emberek nem mindig tudnak a szakképzésben részt venni, mert a tanterv nem megfelelő, nem alkalmazkodik, és az iskolák maguk sem adaptáltak a fogyatékossággal élő emberekhez. Ez az egyik fő oka annak, hogy a fogyatékossággal élők kirekesztésben élnek minden tagállamnak fel kell mérnie, hogy a munkaerőpiacon mi a helyzet, aktív munkaerőpiaci politikákat kell megvalósítani, olyan rendszert kell kialakítani, ami arra ösztönzi a fogyatékossággal élőket, hogy munkát vállaljanak, és a munkáltatókat arra kell ösztönözni, hogy munkahelyeket teremtsenek a fogyatékossággal élő emberek részére, azokat a jogszabályokat, amelyek némiképpen diszkriminatív rendelkezéseket tartalmaznak, meg kell szüntetni. Felhívnám a figyelmüket arra, hogy a fogyatékossággal élők asszisztense, mint szakma még mindig nem létezik. A, a, a, a vakok, a siketek esetében ez nagyon fontos lenne a munkaerőpiacon. Felhívást kell intéznünk a tagállamokhoz, hogy ne pusztán fizikai fogyatékosságnak tekintsék ezeket a dolgokat, hanem a fogyatékosság társadalmi aspektusait is vizsgálják. lehet, hogy két azonos fogyatékossággal élő embernek teljesen más a státusza, mások az igényei. Lehet, hogy valaki vidéken él, és nem fér hozzá a szociális szolgáltatásokhoz, ezért kirekesztést szenved meg nem gyakorolhatja a jogait. Minden információt meg kell adni a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő szülőknek, családoknak, és el kell mozdulnunk a gondozás amit intézményekben nyújtanak, a közösségi látás felé ahhoz, hogy ezt megvalósíthassuk, strukturális alapokat kell felhasználni, a tagállamok is részt kell, hogy vegyenek az új struktúrák finanszírozásában, adaptálásában, a szakképzésben, illetve egyes társadalombiztosítási intézkedésekben, és a megfelelő munkakörülmények kialakításában a azok számára, akik ápolóként, gondozóként működnek. A családokat is segíteni kell, ahol fogyatékossággal élő embereket találunk. Megfelelő egészségügyi szolgáltatásokat kell nyújtani a fogyatékossággal élők részére, megfelelő lakhatási körülményeket az otthonokban, intézetekben. Felhívnám a figyelmüket egy konkrét problémára is az Európai Uniós tagállamai által folytatott integrációs politika nagyon sokféle, nem következetes, sokféle dolgot szeretnénk kezelni, de az integrációs folyamat mégis nagyon lassú. A kirekesztés okait meg kell vizsgálni, és következményeit is mindenek előtt az akadályokat kell elhárítani, és utána tudjuk a diszkrimináció, az elszigeteltség, a munkanélküliség kérdését megoldani a fogyatékossággal élő emberek esetében. Azzal zárnám, hogy egy példát mondanék. A vakok szervezetétől érkezett ez a példa Brüsszelben van egy mini Európa vakok számára, az érint jelentéses kommunikáció nagyon fontos a vakok számára. Tavaly a kiállítás lehetővé tette, hogy a vakok megérintsék a tárgyakat. Idén viszont ezt megtiltották. Annyit beszélünk a akadálymentesítésről, akkor hogy lehet, hogy ez előfordulhatott Brüsszelben? Saba következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Magam is azok közé tartoztam, akik támogatták azt, hogy készítsünk jelentést a, a témáról. Bár megvalom őszintén, volt bennem egy kis félsz, hogy nehogy abba a csapdába kerüljünk, hogy <clears throat> egy ilyen nagy kívánságlistát és egyébként pedig jogos sérelmeknek az elsorolását pakoljuk egy csomagba. Azt kell mondanom, hogy Kósánámnak a, a jelentése számomra nagyon örömteli módon, de elkerüli ezeket a csapdákat. Tehát mentes a, a közhelyektől, kilép a, a, a szokásos ö, sémákból, miközben utal az összes fontos ö, sarokpontra, az emberi jogi aspektustól kezdve a, a diszkriminációmentességig, de ugyanakkor megemlíti a, a demográfiai szempontokat, és nagyon új elemként, mint egyfajta társadalmi befektetést alanyait, és mint társadalmi befektetési lehetőséget tekinti a fogyatékos embereknek a, a, a problémáit, és mindezt az Európai Unió elfogadott fogyatékosügyi stratégiájához igazodóan azt mintegy gyakorlatias továbblépési, továbbpontosítási lehetőségekkel javasolva. Tehát egy világos szerkezetű, jól áttekinthető, nem terjengős, közhelyeket kerülő hasznos jelentés van előttünk, amiért én csak köszönetet tudok mondani, és ahogy hallom, az együttműködés a, a többi politikai párt képviselőjével is sikeresen ment, úgyhogy gratulálok Kósa Ádámnak ehhez a jelentéshez, és remélem, hogy valami olyat engedünk ki a kezünkből majd, amikor a jelentést megszavazzuk, amire valamennyien büszkének lehetünk. Madame Markin, dernier asszony, utolsó hozzászóló. Köszönöm szépen, és gratulálok az előadónak ehhez a jelentéshez, ahogy Őri úr is említette, minden fontos témát felölel. Léne asszony az árnyék előadónkon nem tudott eljönni, úgyhogy az ő nevében szólok. De én is szeretnék egy személyes észrevételt tenni. Én nagyon örülök, hogy az előadó az EU 2020-as stratégia keretébe helyezte a témát és a zászlóshajó kezdeményezésekre utalt, a 9-es bekezdésnél több adatot kér a fogyatékossággal élőkről és a szolgáltatásokról, a szolgálatokról. Úgy gondolom, hogy ez nagyon hasznos lenne. A szegénység elleni küzdelmet fel kell vállalni. Nyilván a fogyatékossággal élők még nagyobb kockázatban élnek, veszélyben élnek e szempontból talán tényleg jó lenne, hogyha összesített adatokkal rendelkeznénk, akkor tisztában látnánk, hogy hányan élnek fogyatékossággal, és hányan közülük szegénységben. A zászlósajó kezdeményezés szempontjából ez fontos lenne. Lina asszony észrevételeit ismertetném. Nagyon fontos ez a stratégia, hogy megvalósuljon, minnyáján érdekeltek vagyunk a stratégia sikerében, öregedik a társadalom mindenhol az EU-ban, fel kell készülni az időskorra, a legjobb gyakorlatokat meg kell osztani. Nagyon fontos, hogy a stratégia megfelelően működjön, újra elmondhassuk az esélyegyelőségi vállalásainkat. A belga elnökség döntése mi szerint az ENSZ fogyatékossági egyezményét ugye ehhez csatlakozunk, üdvözlendő, 11 tagállam aláírta a nyilatkozatot, politikai meggyőződésre van szükség a tanácsban, hogy az irányelv ne kapjon blokkolást. A bizottság angolt ösztönözzük, hogy a 2000-es egyenlőségi irányelvet és az ENSZ egyezmény munkáját folytassa. Azért szeretnék rámutatni, hogy a már előkészületben lévő jogszabályokkal is foglalkoznunk kell, mielőtt új jogszabályt alkotunk. Végül pedig szeretnék köszönetet mondani Kósa Ádámnak és a fogyatékossági intergroup tagjainak, kérem, hogy a már megtett javaslatokat is vizsgálják, amelyeket már közötettünk. Köszönöm szépen, Korsa úr parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a hozzászólásokat. Újból megerősítettek abban, hogy jól úton járok. Bevallom őszintén, hogy amikor elkezdtem ezzel a munkával foglalkozni, a munkatársaimmal a jelentésen, és nagyon sok ötletünk volt, és egy hatalmas listát állítottunk össze, egyből látható volt már akkor is, érezhető volt már akkor is a civil szervezetek bevonása, hogy igazából kívánságlistával nem lehet ilyen kezdeni egy jelentést. Azzal kell kezdeni, hogy mi van, látnunk kell ezt, és hogy mit akarunk elérni. És a kettő között a realitás talaján kell állni. És így kell támogatni a stratégiával együtt. Engedjék meg, hogy néhány kérdésben röviden, röviden rávilágítsak erre. Ahogy az előttem szólók is említették, hogy az egyik legfontosabb hogy tiszteletben tartsák az emberek megbecsülését. Ezt tartsák tiszteletben a fogyatékkal élő emberekét, mert így nem érvényesülhetnek, hogyha nem kapják meg a kellő tiszteletet. A második pedig az adatrögzítéssel kapcsolatban. Gondolom, hogy az Európai Unió addig nem tud hatékony intézkedéseket tenni, amíg nem kap összehasonlított adatokat a fogyatékkal élőkkel tehát, hogy milyen számban vannak, hogy egy tagállamban, egyik tagállamban és másik tagállamban. Addig nem tudunk erről beszélni, addig nem tudunk segíteni az Európai Uniós fogyatékos politikával, politikában, addig egységes számok nincsenek. A másik pedig nagyon fontosnak tartom, és hangsúlyozom ismét, a demográfiai változás. Ez a jelentés szeretne rávilágítani és bemutatni azt, hogy az idős emberek miatt a szociális ellátórendszer terhelésnek volt, terheléssel fog szembesülni, mert az idős emberek ugyanúgy igényelni fogják a szolgáltatásokat. Eddig is a fogyatékkal élők kérték. Fontosnak tartom, hogy a termékek és áruk szabad hozzáférhetőségét biztosítsuk a fogyatékkal élők számára. A közbeszerzést nagyon fontosnak tartom. Ez egy érzékeny kérdés lesz majd, és nagyon sok vitát fog majd szülni. És egy kérdés, ami eddig nem hangzott el, azok a foglalkoztatási területekre kell rávilágítani, és nem csak a nyílt munkaerőpiac lesz fontos, a védelem is, a foglalkoztatás védelem is fontos lesz. A fogyatékkal élők nagy része nem tud, és soha nem is tud fogni kimenni a nyílt munkaerőpiacra. Ezért oda kell figyelni, hogy a foglalkoztatók is megfelelően tudjanak működni, biztosítva a foglalkoztatást. És nem utolsó sorban az oktatást is emelni kell már ahogy hozzászólók is említették, hogy ez nagyon fontos. Ma az Európai Unió nem minden országában kapnak meg ugyanolyan szolgáltatást a fogyatékkal élő hallgatók. Ez köszönhetően a versenynek, az évtársaik versenyének. Ezeket a szolgáltatásokat nevezem befektetésnek én. Ahogy a bevezetőben is mondtam, hogy be kell fektetni a fogyatékosokban. Hogyha befektetünk a fogyatékkal élőkben, akkor már versenyképesek lesznek, és munkavállalóvá fognak így válni, és tudni fognak úgy dolgozni. Adót fognak fizetni, és így az állam vissza fogja kapni ezt a befektetést. Tehát ezt a jelentésbe is be kell emelni. És tudom, hogy a véleményüket és a támogatásukat meg fogom kapni. Köszönöm újból a hozzászólásokat, és várom a módosító javaslatokat is. És minden módosítónak még egy megjegyzés, hogy szeretném, hogyha megegyezés lenne köztünk, és hogyha olyan minden értelmes javaslat bekerülne majd a jelentésben. Köszönöm szépen, Korsa úr jelentéstervezete, hihez tehát módosítókat lehet benyújtani április 27-éig, 12 óráig, és aztán vitázunk ezekről május 24-én, majd pedig június 16-án fogadjuk el őket, miután az MV, a FEM és a PETI szakbizottságok véleményét is megkaptuk. Mielőtt áttérnénk a 20-as napirendi pontra, szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy a trialógust illetően, amelyről beszéltem munkánk megkezdésekor, erre tegnap sor került Kastler úr jelentésével kapcsolatban. Itt az aktív időskor európai évéről van szó. Tegnap volt az első trialógus, ami nem tette lehetővé a tárgyalások lezárását, de viszonylag tisztességes módon előre tudtunk haladni számos pontot illetően, és ezen szakbizottság kívánalmainak megfelelően az az elképzelés, hogy a kultúra, koncepcióját is bevezetjük. Az aktív időskor európai évben ezt a tanács elfogadta, hasonlóképpen elfogadták a, a sokféleség és a diszkrimináció mentesség elvének bevezetését, elértük a megállapodást arról, hogy az európai szintet, a tagállami szintet, a helyi szintet, a regionális szintet szintén be kell vonni az Európai Időskor Európai Évének szervezésébe. Május 3-án lesz a következő trialógus, két kérdéssel foglalkozik majd, amelyek nem a legkönnyebbek, de jó reménnyel vágunk bele, hogy megállapodást találunk majd a magyar elnökség ideje alatt első olvasatban. A cím kérdését fogjuk még ö, tárgyalni, és a költségvetési sort, amely nyilván nagyon fontos, hiszen az ördög a részletekben rejlik. Nos, tehát ezek az információk, amelyeket meg akartam önökkel osztani, és most eltérek a 20-as napi rendi pontra, amely nem más, mint véleményem bemutatása a 2012-es költségvetéssel kapcsolatban a mandátum meghatározása a Költségvetési Szakbizottság részéről a mi szakbizottságunk hatáskörébe tartozó kérdéseket illetően. A Költségvetési Szakbizottságban a jelentéstevő ebben az évben Francesca Balzani, és a vélemény, amelyet most bemutatok önöknek, a mi szakbizottságunk prioritásaival foglalkozik a 2012-es költségvetéssel kapcsolatosan, amelyeket a koordinátorok elfogadtak március 10-i ülésükön. Ezen vélemény tartalma az Európai Unió költségvetésének általános keretével foglalkozik, az Európa 2020-as stratégia keretei között. Ezen szakbizottságnak két fő célja van, az egyik a munkahelyek szemének emelés, másrészt a szegénység elleni küzdelem, és az három fő kezdeményezés, az új kompetenciák a munkavállalók szemben az ifjúság mozgásban és a szegénység elleni küzdelem. Szeretném elmondani, hogy mennyire fontos, hogy a tagállamok költségvetése kiegészítse az Európai Unió költségvetését, hogyha sikerre akarjuk vinni ezt az EU 2020-as stratégiát. Szintén javasoljuk, hogy helyezzük a hangsúlyt az innovatív források, innovatív és hatékony források fontosságára, amelyek lehetővé teszik kiadásaink finanszírozását a szociális kiadások területén, és hangsúlyt kell helyeznünk, ahogyan erre tegnap is alkalmunk nyílt, a vállalatok szerkezet átalakítására, illetve a kezdeményezésekre, amelyeket ezen a területen kell foganatosítani, végezetül költségvetési sorok vannak az Európai Globalizációs Alap vonatkozásában az Európai Szociális Alappal kapcsolatosan. Természetesen a költségvetési hatóságoktól azt kérjük, a parlament részéről, hogy ügyeljenek arra, hogy ezek a költségvetési tételek elegendő forrással rendelkezzenek, és ezeket jó feltételek mellett lehessen felhasználni, annak érdekében, hogy politikai prioritásainkat megvalósíthassuk. Az utolsó pont, amely szükségesnek tűnik számunkra az új politikai kontextusban, ezen költségvetés vonatkozásában, nos ez a mediterrán régióval való partnerség, amelyet meg kell valósítani. Jó lenne, hogyha különleges figyelmet szentelnénk a szociális párbeszéd kérdésének, valamint a szociális partnerek fejlesztésének, annak érdekében, hogy jó körülmények között lehessen kollektív tárgyalásokat folytatni, és hangsúlyt kell helyezni a szakképzésre is. Nos, tehát ennyi, rövid beszámolom ezt a véleményt illetően. Turunen és Harkin asszony kívánnak felszólalni, rögtön meg is adom nekik a szót, Turunen asszony. Thanks a lot, uh, Mrs. Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nehéz nem egyetérteni ezzel a javaslattal, úgy gondolom, hogy széles körűen e, tükrözi a szakbizottságban felelhető véleményeket, nagyon jó javaslat, e, nagyon fontos, hogy rámutat, hogy a költségvetésnek az EU 2020-at kell támogatnia, nagyon fontos ez számomra, mert a stratégiához nem rendeltek semmilyen költségvetést eddig, tehát a célokat csak így lehet elérni. Másfelől a tízes pont Észak-Afrikával kapcsolatban nagyon fontos, és fontos, hogy a szakbizottságunk foglalkozik vele. Nagyon tetszik nekem. Szeretnék egy módosítót készíteni majd a nyolcas ponthoz az európai eh, szociális alap kapcsán, hogy teljes mértékben használjuk ki a válság eh, következményeinek eh, felszámolására, szociális kirekesztés, fiatalság, foglalkoztatás. Nem igazán a tartalmat változtatnám, csak egy kicsit a politikai irányultságát és még egy kiegészítő pontra gondolnék, nem tudom, hogy a mi életékességi területünkhöz tartozik-e, de szerintem az ilyen megszorítások idején fontos lenne az új erőforrásokat felvetni, saját erőforrás, vagy FTT, a munkahelyteremtésre és más szociális foglalkoztatási prioritásokra. Nem vagyok benne biztos, hogy ez a mi hatáskörünk, erről beszélhetünk. Köszönöm. Ugye májusban van a határidő? Azt hiszem, hogy teljes mértékben egyet fogunk érteni. Jó ez a vélemény, köszönöm. Köszönöm szépen, Márkin, majd Szerkesz Thank you, and again I would agree with the Köszönöm, és megint csak egyetértek az előttem szólóval. Valóban előadó asszony a szakbizottság fő prioritásait mind-mind bevette a szövegbe. Néhány észrevétel a négyes bekezdésben szerepel, hogy hogyha a rendelkezésre forrásokat nem innovatívabb és hatékonyabb módon használják, akkor a konszolidáció nem lehet tartós. Hát minden esetre a tagállamok költségvetése kiegészül a közösségi költségvetése, de tudjuk, hogy milyen ö, megszorítások vannak, nyilván nem lesz ez könnyű, de egyébként egyetértek az mondani valójával. Ö, a hetes pontnál a mikrofinanszírozási eszközök szerepelnek, ezt támogatom, talán nagyobb hangsúlyt helyeznék a teremtési potenciálra. Van ebben egy potenciál. Aztán említette az Európai Globalizációs és Kiigazítási Alapot, illetve a céges átalakításokat, illetve szerkezetváltást, talán ezt is lehetne szélesebb körülvé tenni, de egyébként egyetértek. Jó lenne ezt kibővíteni persze. Aztán eh, a legutóbbi jelentéssel, a fogyatékosságról szóló jelentéssel kapcsolatban. Ugye már mondtuk, hogy milyen sok embert fenyeget a szegénység, az Európai Unió programját talán ne csak a migránsok felé, hanem a migránsokat vonjuk be, meg egyéb veszélyeztetett csoportokat vonjunk be, valahogy így fogalmaznék. Szerkesz úr! Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon röviden fogok hozzászólni, mert alapvetően egyetértek ezzel a tíz parancsolattal. Nem tudom, hogy ez valóban, ez véletlen, hogy egy ilyen tíz parancsolatszerű anyagot sikerült kidolgozni, de akkor is nagyon jó és támogatjuk. Valószínűleg, amikor az emblematikus kezdeményezésről beszél, és finanszírozást akar erre, én úgy vélem, hogy biztosított már ez a finanszírozás. A lényeg az, hogy elégséges legyen, és jelentő, vagy jelentős mértékű finanszírozás. Tehát a mennyiségre kell odafigyelni annak érdekében, hogy ez a fajta kezdeményezés, ezek a kezdeményezések jelentős módon tudjanak közelíteni a 20, 2020-as stratégiát stratégiához. Én úgy vélem, hogy egy jelentős, például lenne egy jó jelző, amit érdemes lenne beépíteni az anyagban. Köszönöm szépen. Annyi marad még számomra, hogy nyújtsák be hat, módosítóikat, tisztelt kollégák. Köszönöm az észrevételeiket. Azt hiszem, hogy ezek majd módosítókká változnak, és ezekkel számot fogok vetni, és majd együtt mondunk ezekről véleményt. Van egy pont, amivel nem tudtam foglalkozni ebben a szakaszban, hiszen ismerjük a kötelezettségeket, amik ránk árulnak, de van egy vita a köztes kategóriák létrehozásáról a kohéziós alapvonatkozásában, és egy finanszírozási igényről az Európai Szociális Alap esetében. Ezek közlekedő edények, ez a kettő, és erre majd még vissza fogok térni a módosítók révén. Köszönöm észrevételeiket, és a módosítók határideje tehát május 5, 24-én vitázunk, a véleményről majd pedig 25-én szavazunk. Ezzel a napirend ezt a pontját lezártuk, és áttérek a napirend következő pontjára. Elnézést kérek Bauer Edith kollégámtól, aki kicsit hogy kicsit későn érkeztünk el ehhez a ponthoz, de így szerveztük a munkánkat. Meg is adom Bauer asszonynak a szót, hogy bemutassa a véleménytervezetét a strukturális és kohéziós alapok felhasználása tárgyában a jövőben Európai Uniós kohéziós politika szempontjából levonandó tanulságok céljából. Itt a Regiszakbizottság jelentéséről van szó. véleményadó asszony, a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megpróbálok rövid lenni, és hálás vagyok a kollégáknak, akik még egyáltalán itt vannak. Elfogadok mindenféle bírálatot, mert nagyon sok minden hiányzik a, a véleményből. Maga a szöveg az kevesebb, mint egy negyede az előkészített szövegnek, de hát a, a korlátok azok korlátok, és ezeket figyelembe kellett venni. Az Európai Szociális Alap a 2020-as stratégia megvalósításának az egyik fő eszköze, és ezért nem véletlen, hogy ilyen nagy figyelmet fordít rá a mi bizottságunk is, hiszen ma már ez a második vélemény, amit ebben a témában megfogalmazunk. Amire ez a vélemény és ez a jelentés koncentrál, az megkeresni azokat a pontokat, azokat a problémákat, amelyek korlátot szabnak a az alap merítésének. Annak ellenére, hogy tudjuk, hogy, az Euró, hogy a szociális alap az egyik legjobban merített alap a kohéziós politikán belül, ennek ellenére nyilvánvalóan a merítés sokkal jobb is lehetne, mint amilyen, amilyen most. A az egyik legnagyobb probléma, amivel szembesültünk, amit találtunk az elemzések során, az az, hogy vannak olyan helyzetek, amikor a legjobban ráutaltakhoz nem jutnak el az információk. A Lope de Vega jelentésébe, pardon, <laughs> Veronika, Lop, Veronika Lopé jelentésében az jelent meg, hogy nem elég látható. Ez nyilvánvalóan összefügg azzal is, hogy kevés az információ különösen a, a felhasználók felé kevés az információ. A, a vélemény hangsúlyozza azt is, hogy jó lenne, hogyha az előleg fizetésre e, nagyobb súlyt fektetne a, a programozás, mert nagyon gyakran előfordul, hogy főleg a kis felhasználók, a kis projektek e, nem tudják biztosítani azt a kötelező részt, azt az úgynevezett önrészt ami mindig és mindenütt előjön, nem csak ezzel az alappal kapcsolatban, az a bürokrácia csökkentése, és amit én külön szeretnék kiemelni, az ellenőrzésben az eredményekre való koncentrálás. Nagyon gyakran ugyanis előfordul az, hogy a számlákat, a, a, a dokumentumokat tökéletesen ellenőrzik, amiből kiderül az is, hogy három centet nem jól használtak föl, mert a, nem, nem ott kerekítették a benzinárakat, ahol kellett volna, tehát a, a számlákon minden abszolút rendben van, vagy, vagy éppen nincs rendben, csak éppen az eredményt gyakran nem ellenőrzi senki. Úgyhogy ez, hogy a, az eredmény ellenőrzés előtérbe kell, hogy kerüljön, ez úgy gondolom, hogy vitathatatlan. Egy dolgot szeretnék elmondani. Úgy tűnik, hogy az összes problémánk, vagy a, a problémáknak a legnagyobb része, az nem csak a szociális alapot érinti, hanem a többi strukturális alapot is ezért úgy tűnik nekem, hogy a, az 50-es szabályt itt egy kicsikét flexibilisebben fog kelleni kezelni, mint a, mint a szokásos, mert egészen elképzelhetetlen az, hogy egy problémát leírunk az európai szociális alappal kapcsolatosan, és utána ugyanaz a szakasz megismétlődik az összes többi alappal kapcsolatosan. Úgyhogy én arra kérem önt is, elnök asszony és a titkárságot is, hogy egy kicsikét flexibilisen, racionálisan kezeljük az 50-es eh, jogszabályt, eh, az 50-es házszabályt, úgy gondolom, hogy a regionális bizottságban megfelelő, megfelelő partnereket találunk, és megtaláljuk a közös hangot, hogy értelmes szöveget produkáljunk a végén. Köszönöm szépen. Ami az 50-es cikket illeti, majd megnézzük, hogy milyen nehézségek merülnek fel. Nem, jeleztek eh, problémákat az 50-essel kapcsolatosan a jelentésben, meg fogjuk nézni, és át fogjuk tekinteni. Írs asszony, parancsoljon! Köszönöm, elnök asszony. Köszönetet mondok a jelentéstevőnek is. El tudom képzelni, hogy az Európai Szociális Alapról még sokkal többet lehetne írni, de azt hiszem, hogy eh, a megfelelő pontokat ragadtak ki, amelyek a munkacsoportunkban is mindig újra felmerülnek, illetve amit a helyszíni megbeszélésekből leszűrtünk, az európai szociális alap sikeresebbé tételét illetően, hiszen túlságosan sok a bürokrácia, pontosan a kisebb szervezetek esetében, amelyeknek nincs meg a pénzügyi támogatásuk, pontosan nekik vannak problémáik arra, hogy megkapják előzetesen ezeket a pénzösszegeket, tehát nagyon fontos pontokat vetett fel. Azt hiszem, hogy néhány kiegészítés még jön majd az értékelés vonatkozásában itt bizonyosan az eredményekre kellene összpontosítani, a társfinanszírozás lehetőségeit illetően az Európai Regionális Alap és az Európai Szociális Alap vonatkozásában itt van még néhány pont, de azt hiszem, hogy nagyon jó pontokat ragadott ki és fogalmazott meg a véleményben tehát így világos jelzést küldhetünk az Európai Bizottságnak elképzelésünkről a témában. Köszönöm szépen, eh, eh, elnök asszony, bár maga, maga vélemény is a problémákat eh, listázza pontosan és szükszavúan. Én külön üdvözölni tudok minden olyan jelentést, ami nem akar mindig mindent egybe söpörni, hanem valóban a, a, a tényleges problémákra, vagy az előbbre mutató dolgokra koncentrálni. Én csak egy mondat erejéig emlékeztetnék arra, hogy azért hosszú utat tettünk meg. Mint egy évvel ezelőtt, amikor a 20 as stratégiát elkezdtük tárgyalni, akkor úgy tűnt, hogy a kohéziós politika, mint olyan, gyakorlatilag felszámolásra kerül, és valami új rendszerben kell majd gondolkodnunk. Ehhez képest azért most arra szólunk, arra szólunk lépésről lépésre, és újabb és újabb ö, problémákat azonosítunk be, és tudunk javaslatokat hozzátenni. Tehát azért azt gondolom, hogy az a sok erőfeszítés, amit nem csak mi, hanem a Regi Bizottság és a Parlament és a politikai csoportok együttesen tettek, azért kezdi meghozni a, a, a, az eredményét a sok-sok probléma listázása mellett, hogyha egy kicsit veregethetjük a vállunkat, akkor azért az sem árt néha. Tehát itt azért azt gondolom, hogy ez, ez látszódik ezen a, a jelentésen, és ezért is örülök. Én különösen fontosnak tartom azt a szakaszt, amelyik a, a társfinanszírozás szintjéről szól, mert nem csak az a probléma, hogy miközben nagyon akkurátusak kötözködők, pontosak és számonkérők vagyunk mondjuk a könyvelési rendet tekintve, de a tényleges eredményeket azokat kevésbé mérjük, hanem az is, hogy sokszor azért nem lehet igénybe venni ezeket az alapokat, mert olyan feltétel rendszereket határozunk meg, vagy határoz meg, amelyek eleve kizárnak mindenkit. Van úgy, hogy persze a túlzott bürokrácia riasztja el, de van úgy, hogy egyszerűen mondjuk a társfinanszírozásnak a, a mértéke nem megfelelő, és valóban itt is valami flexibilitásra lenne szükség, hisz más a helyzet egy gazdagabb régióban, vagy relatíve gazdagabb régióban, és megint más a helyzet, mondjuk nem tudom én, Romániának, vagy Bulgáriának, vagy akár Magyarországnak szegényebb régióiban, de tudok mondani akár Franciaországban is olyan régiót, ahol, ahol nyilván egészen másként merül fel a kérdés, nem tudom én mondjuk Reunion szigetén, mint például egy Párizs környéki településen, és ugyanazok a szabályok vonatkoznak rájuk, amik nyilvánvalóan ilyen formán irreálisak. Köszönöm szépen, és hát gratulálok Edithnek, és szerintem ez egy jó, jó jelentés. Merci. Madame Bauer. Köszönöm szépen, Bauer asszony, hozzá szeretne szólni valamit? Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát igen, sok minden kimaradt a véleményből. A társfinanszírozásra mutatnék rá a, a több alapból finanszírozott projektekre. Sajnos ez is kimaradt, és ez egy nagyon-nagyon előremutató és nagyon fontos témája magának a jelentésnek is én azt hiszem, hogy ebben is úgy tűnik, hogy előrelépés lesz a, a munkacsoport tegnapi megbeszélésén kaptunk olyan információt, hogy ilyen értelemben készül a megfelelő, megfelelő bizottsági anyag. Nagyon szépen köszönöm a kollégák hozzászólását, és hát várom a, a módosító javaslatokat. Én magam is kénytelen leszek beadni egy sor módosító javaslatot azokra a témákra vonatkozóan, amik kimaradtak. Köszönöm szépen. Rendben, megértettük, hogy az élet dolgai arra kényszerítik önöket, önt, hogy, hogy módosítókat nyújtson be. Ezeket a módosítókat május 3-a 12 óra előtt kell benyújtani, hogy át tudjuk tekinteni. 24-én és 25-én májusban fogjuk ezeket megbeszélni. Aztán június 15-én fogunk szavazni, megbeszélni, és 16-án szavazunk erről. Június 21-én majd visszakerül. Nincsen egyéb kérdés. Én azt javasolnám akkor, hogy találkozunk legközelebb május 24-én 9 órakor, akkor lesz a következő munkaülésünk, és mindenkinek további jó munkát kívánok, jó estét kívánok, köszönöm azoknak, akik végigmaradtak, és külön köszönöm a tolmácsok munkáját. Köszönöm.